Megkezdjük a mai ülésünket, kérem szépen, hogy foglaljanak helyet. Nous allons commencer notre réunion. Megkezdjük mai ülésünket, és kérem, hogy foglaljanak helyet. Biztos úr, kedves kollégák, Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy először is köszöntsem Önöket a Fejlesztési Bizottság nevében az Európai Parlament részéről a parlament közi megbeszélésünk alkalmából, amelynek során a fejlesztés politika koherenciájával és az adományozók helyzetével, illetve koordinációval, együttműködéssel foglalkozunk majd a az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Eva Zsoli a nevem, és a fejlesztés biztosaként én dolgoztam ebben a témakörben a korábbi években, és ezért is különösen örömömre szolgál, hogy köszönhetem itt ma a nemzeti parlamentek képviselőit. Az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottsága és a nemzeti parlamentek hasonló kollégái fórumai közötti megbeszélés azért is nagyon fontos, mert minden korábbi időszaknál nagyobb szükség van a fejlesztésre, a nehéz helyzetben lévő országok megsegítésére, és most többet kell tennünk, kevesebb pénzből, mint korábban. És éppen ezért a mai témánk rendkívül aktuális és hasznos lehetőség, remélem, valamennyiünk számára. Remélem, hogy a vitánk hozzájárul majd ahhoz, hogy a közös cselekvés, illetve az együttműködés hatékonyabbá, eredményesebbé váljon az intézményünk között. Több egyeztetésre, nagyobb koherenciára van szükség. Nemzeti szinten, illetve az unió szintjén is. Így kell biztosítani a fejlesztéspolitika koherenciáját, koordinált megvalósítását. Ami a mai tervünket illeti, két részben terveztük lebonyolítani a délelőtti ülést. Sár Görenc elnököl majd az első ülésszakon, és az Európai Unió fejlesztéspolitikának a koherenciáját fogjuk megvitatni a helyes gyakorlatok alapján hallhatunk majd fejlesztés politikáról szóló beszámolókat, előadásokat, és remélem, hogy eredményes vitához vezetnek majd. A második szakaszban pedig Guy Mitchell elnöklete mellett arról beszélünk, hogy milyen eszközökkel tehetnénk eredményesebbé a fejlesztés politikát az unió részéről, hogyan tudunk több eredményt elérni hatékonyabban. Pat Brin előadását hallgathatjuk majd meg, azután a külügyi, illetve kereskedelmi bizottság közös előadása következik az ír parlament részéről, és a két témát röviden lezárva zárjuk majd ezt a szakaszt. Mielőtt Bill Bax biztos úrnak átadnám a szót, szeretném aláhúzni, a tagállamok, illetve az unió fejlesztés politikája a külügyi területen, a külpolitikában különösen hatékonyá kell, hogy váljon. Norvégia alapján tudok példát mondani. Norvégia egy nagyon komoly két milliárd értékű alapot hozott létre az erdőírtások megakadályozására, és emellett részvényese is lett Norvégia olyan vállalkozásoknak, amelyek az Amazonas környékén az esőerdők írtásában érdekeltek. Tehát ez mutatja, hogy a gazdasági érdekeknek szembe mehetnek, illetve az érdekekkel ütközésbe kerülhetnek a fejlesztéspolitikai célok. És a német, osztrák, norvég vállalkozások hasonló helyzetben vannak, a fejlesztés politika céljait megvalósítva a környezetet is védeniük, tisztelniük kell. Pibax biztos úrnak adom meg a szót ezek után. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy részt vettek a parlamentközi ülésen, hiszen ez remek alkalom arra, hogy egyesítsük csapatainkat fejlesztési kérdésekben. Önök számára, akik fejlesztési érde érdekeket képviselnek, nem kell hosszú bevezetőt tartanom, de hangsúlyozni szeretnék három fontos kérdést. Az egyik az, hogy béke nem lehetséges fejlesztés nélkül. Továbbá fenntartható környezetileg fenntartható fejlődés sem lehetséges enélkül. Továbbá e, jólét e, sem lehetséges fejlesztés nélkül, ezért olyan fontos a fejlesztési együttműködés, hiszen fenntartható jövőt jelent mindannyiunk számára. Emiatt a mai megbeszélés két nagyon fontos kérdéssel fog foglalkozni, jelenlegi EU fejlesztési politikákban. Nézzünk néhány számot. Tavaly kifizetésekben, azaz 2012-ben összesen az Európai Bizottság 9 milliárd eurót fizetett ki. 1 milliárd ebből humanitárius segély, a, a 8 milliárdot a közösség fizette ki, és ez azt jelenti, hogy a koordináció, az együttműködés kulcseleme a munkának akkor, hogyha fenntartható eredményeket szeretnénk elérni. Egy másik szemszögből, hogyha ezt a 4 milliárd, 8 milliárdot nézzük, ha megnézzük, hogy Afrikában, ahova évente 50 milliárdot kell befektetni energiafejlesztésbe, E, a mi, a mi, segítségünk e, eltörpül a fejlő, fejlődő országok igényei mellett. Először is nézzük a hazai forrásokat, belföldi forrásokat. A másik e, tényező pedig az a terület, ahol az EU, EU szakpolitikák a kereskedelemben, mezőgazdaságban, halászatban, valamint a globális kérdésekkel való foglalkozásokban nagy mértékben befolyásolja azokat az országokat, amelyek a fejlődés útjára lépnek. A politikai, szakpolitikai koherencia még akkor is nagyon egyszerűnek tűnik, sokkal nagyobb hatást teremthet eh, a közvetlen befektetésekkel. Ezek a kérdések azért nagyon összefüggnek az fejlesztés támogató kifizetésekkel, és egyidejűekkel hiszek abban, hogy meg kell értenünk, hogy az összehangolás nélkül, az EU és más partnerek közti koordináció nélkül és szakpolitikai koherencia nélkül nem, várhatunk, nem várhatjuk azt, hogy a fejlesztési alapok elérjék um, céljukat, a hozzáadott érték megteremtését. A koordináció révén azt szeretnénk elérni, hogy a közös programozást fejleszthessük ki, amelynek, amely azt jelenti, hogy vegyünk egy fejlődő ország fejlesztési tervét, a megtervezett haladási sebességgel. Ehhez alkalmazzuk a saját fejlesztési stratégiánkat és tervünket, és emellett megpróbálunk az EU-n belül is azért dolgozni, hogy ugyanezeket az er-, eredményeket és fejlesztési sebességet el lehessen érni. Politikai szinten az én kollégáim tegnap egy egyezményt írtak alá, hogy megszüntessék a szankciókat a Birmával kapcsolatunkban, és egy közös programot alakítottak ki. Politikai szinten tehát úgy tűnik, hogy minden EU ország nagyon támogatja a feladatot, de amikor a megvalósításra kerül sor, már más a kihívás, hiszen a programozás ciklusait befolyásolja, és azokat a mintákat is, amelyek, amely néha 50, néha 20, néha 10 év alatt alakultak ki, de nagyon-nagyon sok változásra van szükség. Ezért hiszek abban, hogy nagyon alapvető jelentőségű az, hogy a nemzeti parlamentek eh, eh, részt eh, követelnek a fejlesztés politika együttműködéséből, és ezt követik az ügynökségek is. Mert ha nem ez történne, akkor az történne, ami már megtörtént egyes országokban, hogy a partnerországok miniszterei Például a malavi mezőgazdasági miniszter egy projektet teljesít, hiszen annyi projektjük van, hogy minden administratív kapacitásuk azzal van elfoglalva, hogy a projekteket követi, és nincsen koherens stratégia. A miniszternek nincsenek forrásai, csak a projekteket szolgálja ki a partnerországgal. Véleményem szerint ezért van az, hogy a közös programozás nem kivétel, hanem szabály. Az a szabály, amely nem lehet ráerőltetni másokra, hanem el kell fogadtatni. Politikai szinten el kell fogadtatni, és el kell fogadtatni közigazgatási szinten is. Nem egy új folyamat ez. EU szinten 2007-ben a komplementaritás és munka megosztás projektjét fogadták el, és hat évvel később még mindig ezzel küzdünk. Elmondhatom, hogy jelentős átalakulást látunk. Részt vettünk Etiópiában az etióp kormányel egy ülésen, valami, minden EU delegáció ott volt, és Norvégia is, és azt elemezték, hogy miként lehet közös programozást kialakítani Azra számítok, hogy 2014-ben közös programozást a, a, alakíthatunk ki Haitival, Dél-Szudánnal, Namibiával, Egyiptommal, Guatemalával. Haladunk tehát, de 150 ország, országról van szó, tehát csak az elején vagyunk. Az új periódusban ez különösen fontos, amely 2014-től 2020-ig tart, mert ez az az időszak, amikor az EU fejlesztési segélyét a következő hét évre előkészítik, és amikor alkalmunk van arra, hogy ezt a partner országok sebességéhez igazítsuk. Miért lenne nehéz ezt később megtenni? Azért, mert két költségvetési hatóságunk van, az egyik az Európai Parlament, a másik a tanács, és a későbbi változtatás nagyon nehéz folyamat lenne. Meg is értem, hogy az Európai Bizottságon átáramló pénzeknek példát kell szolgálniuk a közös programozásra. De nagyon rövid az idő, amelyben ezt el lehet érni. Megint csak mindenkit felkérek, hogy támogassák a közös programozásunkat, és kérjék kollégáikat a kormányban és a fejlesztési ügyes, ügynökségekben, hogy mondják el, miként alakul a munka. Szerintem ez legyen a szabály, és nem a kivétel. Bár még mindig kivételes helyzeteken dolgozunk, nem látom semmi igazolását ennek. Ha nem dolgozunk együtt a közös programozási keretben, akkor e, a pénzek jelentős értékét elveszítjük. A közös programozás révén fejleszteni tudjuk e, az e, fejlesztési összegek értékét 6 milliárddal. Ez nem szerepel a mai nap napi renden, de nagyon aggasztó az a tendencia, ami a fejlesztési segélyekkel történik. Tavaly az nem igazán jó, jó év volt a hivatali fejlesztésekre, de érzelmeink vegyesek, voltak olyan országok, amelyek többséget alakítottak ki, és vízválasztó év volt ez, kevesebb volt az aggodalom, de idén a hivatalos fejlesztési segélyek eh, jövője aggasztó. Többek között azért is, mert a 0,42 eh, bruttó nemzeti terméktől estünk vissza, de, és csak négy ország eh, növelte a hozzájárulását, és ez teljesen elfogadhatatlan. Miért elfogadhatatlan? Mert a több éves pénzügyi keret, keretben a, a, a minden kormányfő 0,7%-ban értett egyet, de gyakorlatban nem működik. Ha látom az összegeket, amelyet a legutóbbi mentőcsomaggal hasonlítunk össze egyik tagállamok részére, amely 10 milliárd volt, 10 milliárd euró, eh, és a közösségi fejlesztési e, kifizetés tavaly mindössze 9 milliárd volt, ideértve a humanitárius segítséget is. Ezért e, hívják, kérem, hogy e, hívják fel a kormányaik figyelmét arra, hogy teljesítsék az ígér, ígéreteiket. Ez nem jótékonysági kiadás, hanem befektetés a biztonságban, hiszen a humanitárius segélyek, a katonai segélyek, az ember, a válságban lévő embereket segítik, de a humanitárius segély az nem válasz, hanem csak segítség, hogy át visszajussanak a normál, normális kerékvágásba. És hogyha ez előttünk álló kihívásokat nézem, mint a Szíriát, vagy a Mali újraépítését, vagy az Afrika szarvát, akkor nem látom az, hogy miként lehetne biztonságot teremteni az európai állampolgároknak, hogyha ezt kihagyjuk. Nagyon riasztó az, ami ma történik. Ez nem szerepel a mai napi renden, de mégis beszélnünk, beszélnünk kell az ö, segélyek koordinásáról, ö, hogyha nem képes, képviseljük így módon az Európai Unió érdekeit, és az Európai Unió érdekeit e- ilyen tekintetben nem lehet figyelemen kívül hagyni. Bizottsági javaslatot 30%-kal csökkentették, a, így csak a nemzeti hozzájárulásokkal lehet ezt a részt betömni, és új, újra meghatározni, miként működik az Euró, Európai Unió költségvetése. A lehetőségeink eléggé korlátozottak, de azt hiszem, hogy a nemzeti költségvetéseket mindenképpen növelni kell, e, hiszen így is a saját érdekeinket védeljük meg. A szakpolitikai koherencia fejlesztésben szerintem olyasmi, amit Európai Unióként folyton hangsúlyoztunk. Folyamatosan ezt próbáljuk elősegíteni, és ennek ezt próbáljuk igazolni. De hogyha azt látjuk, hogy mi történik a valóságban, csak egyes elemekennél történt jelentős változás. Ami a legutóbbi esemény, amit a parlament elfogadott, és amire büszke vagyok, az átláthatósági irányelv, a termelőiparágban Michel Barrier kollégám nyújtotta be, a fejlesztési segély önmagában nem elég. Egyidejűleg azt mondjuk, hogy a fejlődő országoknak is vannak forrásai, amiből többet kéne kivenniük, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az országok kicsik, sérülékenyek, és multinacionális érdekekkel tárgyalnak, akiknek a kezében ott van az összes tárgyalási lehetőség és erő. Ennek eredményeképpen ezek, ezek az országok nem optimális megállapodásokra jutnak. Egészen mostanáig nem volt projektre lebontott információ arról, hogy egyes országok mit kapnak, és ezt nagyon ellenezték is. Hiszek abban, hogy az átláthatóság az első lépés a jólét felé, jó példa az, hogy mi, amiben meg is mutathatjuk, hogy szakpolitikai fejlesztési koherenciánk miért annyira fontos. Ezzel kapcsolatos a TIMBA döntés, a fakitermelés csökkentése Ebben akarjuk támogatni partnerországainkat azért, hogy fenntarthatóan kezelhessék az e- erdő, e- faforrásaikat. Egyre több ország választja ezt a megoldást, és tárgyalásokat vég, folytatunk most Indonéziával is, és ez azt jelenti, hogyha ezt a megközelítést folytatjuk, azon mindenki nyerhet hiszen fenntarthatóan kezelik az erdőket, és, és az illegális kereskedelem nagy részét visszaszorítjuk. Sajnos ez a kezdeményezés egyelőre eredmény nélkül zajlik, de ezzel a adóelkerülés erről vesz, fel a harcot, Néha úgy érzem, hogy nagyon nehéz a helyzet akkor, amikor a fejlett országokkal dolgozó kollégáink azt mondják, hogy van pénz, amelyet ellopnak ezektől az emberektől, és nem a Kajmán szigeteken rejtik el, vagy más adóparadicsomban, hanem az EU-n belül. És ezt aztán nem tudják visszakapni. Ez nagyon, ezért nagyon fontos az átláthatóság és az elszámoltathatóság megteremtése, valamint minden kifizetés jogossága. Ezt kell folytatni, és nem csak globális szinten, hanem az EU-n belül is, ahol nagyon sokat lehetne fejleszteni ebben a kérdésben, hiszen nagyon nehéz megvédeni minden átláthatósági követelményt, valamint a korrupció elleni harcot akkor, hogyha ezekben az országokból az EU-ba e áramlanak ezek a pénzek, és már többet nem férhetnek hozzá. Ezt kell folytatnunk, és láttuk is, hogy saját adókifizetéseinkben is, is, is növelkedni fognak. Nem ez az egyetlen terület. Örömmel láttam, hogy a mezőgazdasága foglalkozó kollégám Dacian Colos bejelentette, hogy az mezőgazdasági termékek export támogatását követik figyelemmel, bár nagyon fontos ezt nyomon követni, és ezt sorolhatnám, sorolhatnék még ilyen példákat kereskedelemben is, ahol nagyon sokat értünk el, de további fejlődéseket lehet elérni, és remélem, hogy a tárgyalások folytatása a gazdas, gazdasági partnerségi egyezményekről is sokat jelenthet. Azt szeretném elmondani, hogy a szakpolitikai koherencia fejlesztése rengeteg pozitív eredményt jelentett a fejlődő országoknak, és büszkék lehetünk az eredményeinkre is. Nem szabad csak kritikusnak lenni, de még ennél is sokkal többet tehetnénk. A szakpolitikai koherenciák tekintetében azt hiszem, hogy világvezetők vagyunk, de ezt a folyamatot folytatni kell, és felkérem a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy támogassák ezt, hiszen nagyon gyakran úgy értékelik ezt, hogy az Európai Unió értékeit sérti, ami tévedés. Azért tévedés, mert a több átláthatóság nagyobb minőséget teremt a kereskedelemben, nagy, több koherenciát eh, a különféle szakpolitikák között, és ez meger, meger, megerősíti az Európai Uniót, nem gyengíti. Ezért ezt nem csak az egyes lobby csoportok eh, érdekeinek szemszögébe kell figyelnünk, hanem azt kell megnéznünk, hogy az európai polgárok miként eh, részesülhetnek ebből. Ezért kívánok Önöknek nagyon sok sikert a jelenlegi értekezlethez. A szakpolitikai koherenciáról jelentés készül majd ősszel, új megközelítéssel próbálunk pozitív dolgokat bemutatni, amelyeket elértünk, valamint a ö, kezelendő kihívásokat, és a közös programozásban azt várom, hogy a parlament ö, őszre felkészül erre a szakaszra, hiszen nagyon fontos lesz, hogy nagy egyértelmű utókövetést eh, alakítsunk ki, hogy mely országok vesznek re, részt benne, és hogyan. Megbocsáthatatlan akkor, hogy, eh, ha nem készül a közös programozás. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönjük szépen, Pibax, biztos úr. Most pedig egy rövid eszmecserét tartanánk biztos úrral úgyhogy megadom önöknek a szót. Kérem, hogy mutatkozzanak be, illetve hogy melyik országot képviselik, mielőtt a kérdésüket feltennék. Elég rövid az időnk, tehát kérem szépen, hogy lényegre törően fogalmazzanak. Önöké a szó. Kérem, mutatkozzon be. Karin Roth vagyok. Németországból érkeztem a szociáldemokrata frakciótól. Köszönöm szépen Piváksz úr a bevezetőjét. Mi elméletben már egy lépéssel messzebb vagyunk, vagy tovább tartunk. A gyakorlatban még ugye akadozik egy kicsit a közös programozás. Örülök annak, hogy ön egy szigorúbb menetrendet irányoz elő az elkövetkezendő 7 évre vonatkozóan, és azt hiszem, a nemzeti képviselők is támogatni tudják önt ebben. Egy kérdésem volna a többi területre vonatkozóan, azon területekre vonatkozóan, amelyek nem tartoznak az önilletékességébe, a kereskedelmi megállapodásokra gondolok, valamint az agrárterületre, a mezőgazdaságra és a kutatásra is. A kérdésem a következő. A bizottságon belül tervezik-e, hogy legyen egyfajta interdisziplináris koordináló grémium, amelynek az lenne a feladata, hogy a bizottság azon kezdeményezéseit megvizsgálja, illetve koordinálja, melyek kihatással vannak a fejlődő országokra, azzal a céllal, hogy a végül egy megfelelő koherencia alakuljon ki a szakpolitikák között. Tehát van egy olyasfajta elgondolás, hogy létrejöjjön egy interdisziplináris biztosi csoport, például a jövőbeni irányelvek megszövegezése vonatkozásában. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Igen, megadom a szót. Kérem, hogy mutatkozzon be, illetve hogy honnan érkezett. Um, Először is, biztos úr, köszönöm a bevezetőt. Azt hiszem, később majd lesz még alkalmam felszólalni. Egyébként egyetértettem azzal, amit mondott. Egy konkrét kérdésem lenne, én az élelmiszerbiztonsággal, élelmezésbiztonsággal foglalkozom, és a bioüzemanyag irányelv hatása az élelmezés biztonságra fejlődő országokban aggaszt bennünket. A kérdés az, hogy az Európai Unió tervezi -e ennek felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a bioüzemanyag gokra vonatkozó irányelv ne befolyásolja hátrányosan az élelmiszer előállítást, és ne súlyosbítja az élelmezés helyzetet olyan országokban, amelyek egyébként is ki vannak téve ennek a problémának. Tehát az érdekelne, hogy úgy érzi-e, hogy van lehetőség esetleg ennek orvoslására, hiszen az Európai Unió belső érdekei úgy tűr, tűnik, itt a fejlesztési prioritásokkal ütköznek, ellenmondásba kerülnek. Elnök, most akkor megadom a szót Pibák úrnak, hogy válaszolja meg ezt a két kérdést, és addig a többiek előkészíthetik az esetleges kérdéseiket a biztos úrhoz. Nos, először is hatástanulmányokat készítünk az összes bizottsági döntéssel kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy mindig elemezzük a lehetséges hatásokat a fejlesztési kezdeményezésekre vonatkozóan is. Tehát gyakorlatilag formálisan az egész biztosi kollégium már eleve részt vesz ebben a koordinációs feladatban. Ugyanakkor azonban azonosítanunk kell azokat a területeket, ahol a legjobb eredményeket tudjuk elérni. Jelen pillanatban a kollégáimmal együttműködve főként két dologra összpontosítunk. Említettem a kutatást és a fejlesztést, K plusz F-et, ez az egyik terület. A másik terület pedig egy olyan terület, ahol ö, pénzügyi eszközöket tudunk biztosítani a, erre a célra. Fontos ezen a helyen megfelelő egyensúlyt teremtenünk, és A kollégákkal együttműködve megvizsgáljuk a szakpolitikai koherencia lehetőségeit. Michel Barnier biztos úrral szorosan együttműködöm. Akkor egy másik fontos terület a mezőgazdaság, Ciolos biztos úrral és szorosan együttműködöm, valamint a halászati biztossal is. Tehát ezeken a területeken látom a legnagyobb hatást a partnerországainkra vonatkozóan. Tehát a szakpolitikai koherencia ezeken a területeken érvényesülhet a leginkább, azonban vannak olyan területek, ahol a ko- koordináció még nem elégséges, megtörténik ugyan, van koordináció, de még nem megfelelő szintű, ilyen például az általam már említett programozás. Fontos, hogy itt előrelépés történjen, hiszen máskülönben ö, fejlődési szemszögből nem tudunk ö, előre haladni, hogyha ezen nem javítunk. A kollégáim, kollégáimat nyilván nem okolhatom, hiszen nekik is sok a munkájuk, és azt gondolom mindenek előtt a fejlesztésügyi biztosnak kell előmozdulást elérni ezen a téren, ami a bioüzemanyagokat illeti. A szakpolitikáinkban is főként az energetikában, energiaügyi szakpolitikánkban azt, arra döntésre jutottunk, hogy a, semmi olyan projektet nem támogatunk, amely a bioüzemanyagokhoz kapcsolódik. Az Európai Unió bioüzemanyag fenntarthatóságra vonatkozó jogszabályait is megerősítettük, és nagyon odafigyelünk arra, hogy ezeket a jogszabályokat betartsák, és ez a szakpolitika megfelelően érvényre jusson. Azt hiszem, az ön kérdése tulajdonképpen az üzemanyag célkitűzésekre, a bioüzemanyag célkitűzésekre vonatkozott, ez nem igazán az én illetékességembe tartozik, nem tudom konkrétan megválaszolni a kérdést, de annyit mondhatok, hogy az alapvető elgondolás az volt, hogy megtörténjen az elmozdulás a második generációs bioüzemanyagok felé, tehát, hogy gyakorlatilag a mezőgazdaságban fennmaradó ö, alapanyagok vagy ö, nyersanyagokat használjuk fel bioüzemanyaggyártásra. Ugyanakkor a kőolaj kinyerése szintén kihatással van a környezetre, még akkor is, hogyha az Európai Unión kívül történik ez, tehát ez is egy nagyon fontos terület a számunkra. Ezért kell munkálkodnunk azon, az EU-n belül, hogy egyrészt növeljük az energiahatékonyságot, és hogy egy kis kitérőt tegyek, Pozitív meglepetés volt a számomra az Egyesült Államok gyakorlata, ahol nagy mértékű változás következett be ezen a területen. Nem tudom, hogy hogyan sikerült megváltoztatni a azt a fajta magatartást, ahol pazarlóan alkalmazták a különböző légkondicionáló berendezéseket például, és rengeteg energiát pazaroltak el, tehát az energiahatékonyság egy nagyon fontos kérdés, és itt az USA-ban előrelépés történt, és a másik fontos terület a technológiai fejlődés. Gondoljunk például a telekommunikációra, ott ugye egyfajta forradalmi változás következett be. Az energetika területén, az energiafelhasználás területén azonban még várat magára ez a forradalom. Csökkentenünk kell a foszilis energiaforrásoktól való függésünket, és fontos, hogy a nagy globális cégek is nagy mértékben növeljék az energiahatékonyság gott megalapozó lehetőségek kiaknázását és a megújuló energiaforrások kiaknázását, hiszen máskülönben, ha a nagy cégek nem adják erre fejüket, akkor nem születnek meg a szükséges technológiai megoldások sem. És a bioüzemanyagok fejlesztése, elterjesztése elleni harc igen nehéznek ígérkezik. Sok ország, így például Brazília is belső fogyasztása számára egyre inkább erre alapoz. Nagyon fontos tehát, hogy a fenntartható energiákra vonatkozó kezdeményezéseket az Európai Bizottság is a jövőben előmozdítsa. Köszönöm, Köszönöm szépen. Louis Michelnek adom át a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is gratulálok az ülés megszervezéséhez, mert ez az első alkalom, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel eszmét cserélhetünk ebben a fontos témában, illetve számos lényeges üzenetet fogalmazhatunk meg. Ezért is nagyon fontos ez a lehetőség. Először a munka megosztásról szeretnék szólni. Azt mondja biztos úr, hogy nagyon eltérőek az eljárásaink, és ez sokba kerül. A partnerek forrás felhasználási felvételi képessége oda vezetett, hogy kialakítottak 15-20-25 különböző eljárásrendet, és egyedül az egészségügy terén 500 különböző projekt zajlik, 1 millió eurónál kisebb érték mellett, tehát ez is megnehezíti a forrásoknak a felhasználását. És egy konkrét kérdést is feltennék nem lenne hasznos talán, hogyha arra ösztönöznénk, motiválnánk a tagállamokat, hogy a hatékonyabb munkamegosztást elősegítsék. Specializált adományozók kellenének, ami azt jelenti, hogy minden szakterület, minden projekt csoporton belül ki kellene alakítani egy kört, amely koherensen azzal foglalkozik. És a tagállamokon belül, illetve a fejlesztésben így lehetne a munkamegosztást hatékonyabbá tenni. A második kérdésem, hogy a rendelkezésre álló adományozói szaktudást hogyan tervezzük kiaknázni, kihasználni. És aztán a következő kérdésem, az Európai Bizottság néhány éve útjára indította az úgynevezett adományozói közleményeket, az adományozói teret, úgymond, ami azt jelenti, hogy minden tagállam létrehoz egy olyan adományozói munkamegosztást, amelyben kiderül, hogy ki mit támogat, ki mivel foglalkozik, és össze tudják hangolni a munkát hatékonyabban tudnak dolgozni. Tehát ezért lenne fontos, hogy valóban létrejöjjön ez az adományozói tér. Azután biztos úr, nagyon fontos lenne, hogy valós idejű információkkal rendelkezzünk a tagállami történésekről, mert sok esetben sötétben tapogatózunk a fejlesztési munkák terén nem kapjuk meg időben a tájékoztatást, tehát ezért a frissítés nagyon hasznos lenne. Azután az EU-n kívüli partnerekkel is együtt kellene az adományozás terén működni. Itt most a nagy szervezetekre gondolok elsősorban. Azt hiszem, hogy világos, hogy mely körről van szó. Azután a forrásokra szeretnék rátérni, mert igazából nem önt el bennünket a pénz. És egyszerűen botrányos, ami történik. 2005-ben a tagállamok vállalták, hogy 2010-re 0,66%-ára emelik a GDP-nek az ez irányú támogatást, és azután ez 2015-re csúszott, és úgy tűnt, hogy a felét elértük ennek a célnak, de egyelőre azt mondhatjuk, hogy nullán állunk, 0,39-nél tartunk konkrétan. A 0,66 helyett. És én magam is nagy szószólója vagyok a fejlesztési támogatásoknak, de sajnos a közbeszéd elcsúszott egy másik irányba. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adók ügyében az volt a cél, hogy a fejlődő országokat segítsük ebből a bevételből. Ma már szó sincsen erről, a nemzeti költségvetések szívják fel ezeket a forrásokat. Elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani, és a két-három kérdésemmel remélem sikerült egy kicsit elősegítenem a vitát. Elnök, köszönöm szépen, valóban kevés az időnk, úgyhogy a hozzászólóktól nyomatékosan azt kérném, hogy maximum másfél percben mondják el a mondandójukat. Lola Jungnak adom meg a szót. Thank you very much, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a biztos urat. Az Egyesült Királyság parlamentjének felsőházából érkeztem, és nagyon örültem annak, hogy azt mondta a biztos úr, hogy a fejlesztés nélkül a fenntarthatóság nem érhető el, és örültem annak is, hogy beszélt az adóelkerülésről és a kereskedelemben szükséges átláthatóságról. Azonban felmerült bennem, hogy nem kellene megnéznünk azt, hogy milyen fogalmakat használunk, amikor a fejlesztésről beszélünk. Úgy gondolom, hogy adományozókról, kedvezményezettekről beszélni egyfajta fogalomrendszer teremt, amely nem szükségszerűen hasznos, és talán érdemes lenne hosszú távon a hozzáállásunkat megváltoztatni ilyen értelemben, és ezzel talán pozitívan hathatnánk arra, hogy a közbeszédben hogyan szerepel a fejlesztési együttműködés. A másik kérdésem, a másik megjegyzésem pedig a civil szervezetek szerepére vonatkozik. Hogyan látják ezek, ezen civil szervezetek szerepét a kedvezményezett országokban mindenek előtt? Köszönöm szépen. A Belgium képviselőjének adom meg a szót. Igen, tudom, hogy nehezen lehet kiejteni a nevemet. François Droyer a nevem, és a belga képviselőház fejlesztés politikájával foglalkozó bizottságának a tagja vagyok. Két rövid észrevételt szeretnék biztos úr előadását meghallgatva elmondani az unión belül nagy szükség van belső koordinációra. Az első észrevételem a fejlesztéspolitika koherenciája, illetve átláthatósága témáról szól például az erdőírtás elleni fellépés terén, illetve az EU az európai cégeknek a külföldi korrupciója ellen is fel kéne, hogy lépjen, mégpedig eredményesebben, mert ezek a cégek külföldön a környezetvédelem céljait éppen azért mozdíthatják hátra, mert ott a korrupciót ők is igénybe vehetik. És az Európai Unió szintjén, tehát fellépésre van szükség, illetve hangsúlyozni kell, hogy akkor, amikor európai cégek külföldön gazdasági tevékenységet folytatnak, akkor a hazai célokkal koherensen összefüggésben kell, hogy tegyék ezt. Az adófizetőink iránti tisztelet is ezt követeli, hiszen az adófizetők minden országban egyre inkább vonakodnak finanszírozni a passzív korrupciót. Hiszen kiki a maga hazájában üldözi a korrupciónak minden formáját. És ezért is nagyon fontos, hogy a hazai parlamentek kellőképpen tájékozódjanak ezekről a tevékenységekről. Louis Michelnek igaza van, több száz projekt folyik kísértékkel, illetve a Malaviban történtekkel is egyetértek, és az állampolgárok arra szoktak panaszkodni, hogy a kormány nem támogatja illetve nem tájékoztatja őket. És miközben a hazai költségvetés problémáit igyekszik kezelni, más területen kevésbé következetesen jár el. Elnézést, szakítja félbe az elnök. Az elnök azt mondja, félbe szakítja, túllépte az időkeretet. Köszönjük szépen. Tehát a nemzeti parlamentek aktívabb szerepet kéne, hogy vigyenek ezen a téren. Köszönöm. Kotesz Lasztrán. Másfél perce van. Köszönöm szépen elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni önnek ahhoz, hogy megszervezte ezt az ülést. Tulajdonképpen csak azt szerettem volna megerősíteni, amit a biztos úr mondott, teljes mértékben egyetértek az ő véleményével. Tudják, sokat utazunk, különböző területekre látogatunk el, a az együttműködési projektek ellenőrzése céljából helyben látjuk sokszor, hogy hogyan működnek ezek a projektek. Ebből világos gondolatok kristályosodnak ki, jobb programokra van szükség az összes érintett fél érdekében, ugyanakkor azonban néhány tagállam részéről fenntartásokat tapasztaltunk az efféle együttműködés se kapcsolatosan, én fontosnak tartom, hogy közös erővel, közös projekteket mozdítsunk elő. Egy másik kérdés, ön azt mondta, hogy a fejlesztési segély nem éppen fénykorát éli, ez részben annak arra vezethető vissza, hogy sok tagállam nem érzi úgy, hogy a fejlesztést előtérbe kellene, állít, előtérbe kellene állítania. Néhány tagállam tehát elhanyagolja a fejlesztési együttműködést, aztán azonban Brüsszelben mégis ragaszkodnak a fejlesztési segélyfejlesztési együttműködéshez. Hát ez nem egy koherens megközelítés. Tehát ezen a téren növelni kellene a koherenciát. Van egy további kérdésem is. A dél-dél együttműködés szerepe és az Európai Unió szerepe a koherens fejlesztés fejlesztés politika kialakításában. A biztos úr is említette, a mai időben sokszor azt hallhatjuk, hogy a fejlesztési együttműködés nem olyan fontos, de úgy gondolom nekünk pont az ellenkezőjét kell hangsúlyoznunk, és még szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatokat, annak ellenére, hogy jelen pillanatban válságban vagyunk. Elnök, köszönöm, szé- köszönöm szépen, a luxemburgi képviselő kap most szót. Másfél percben. Yes. Merci, Madame la Présidente, pour la... Igen, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Gratulálni szeretnék biztos úrnak. Az ENSZ keretén belül végzett munkához, illetve a vállalásokhoz, és a millenniumi fejlesztési célok, a 2015-ig kitűzött célok valóban nagyon fontosak és a fenntartató fejlődés, fejlesztés szolgálja ezeket a célokat. Egy hónapja, másfél hónapja jelent meg egy frissebb bizottság, egy közlemény, amely szintén azt fogalmazta meg, hogy ezen a szakpolitikai területen koherenciára van szükség. Lát-e előrelépést, illetve olyan koncepciókat, amelyeket beépíthet majd a következő közleménybe, illetve az ensz belül képviselhet. Mert ahogyan említettem, ez a közös munka nagyon nagy lépés a célok elérése felé. A luxemburgi külügyi bizottság a parlamentnek szintén foglalkozott ezzel egy meghívás alapján, és az Európai Fejlesztési Alap forrásait is fontolóra kell vennünk, illetve meg kell növelnünk, és ezért fontos lenne, hogy jobban lássuk a helyzetképet, hogy egyeztethessünk önne. És hogy ennek a fontos alapnak a helyzetéről hazavihessem a friss híreket. Köszönöm. Most Bayer asszony kapja meg a szót Ausztria részéről. Ja, herzlichen Dank, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Petra Bayer a nevem és az osztrák parlament fejlesztésügyi albizottságának vagyok az elnöke. Az Európai Bizottságnak van egy javaslata egy irányelvre vonatkozóan, miszerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretén belül kötelező társadalmi és környezetvédelmi kritériumok fogalmazódnának meg, és már nem csak egyfajta reklámszlogen lenne ez a felelősségvállalás. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ebbe az irányelvbe fejlesztéspolitikai kritériumok is bekerüljenek. Érdekel, hogy a fejlesztéspolitikai kritériumok mennyiben mennyiben jelentkezhetnek még ezen irányelven belül, mekkora esély van erre, és emellett kitérnék arra is, hogy mennyire fontos a koherencia mezőgazdasági politikával sok európai vállalat azonban aláássa ezt az igyekezetet, sok esetben a különböző európai nyugdíj alapok is részt vesznek abban a folyamatban, amelyben Eh, egyre inkább elterjed a fejlődő országokban a land grabbing, tehát a földrablás gyakorlata, és eh, egyre inkább eh, háttérbe szorul az élelemtermelés az üzemanyagok miatt. Merci beaucoup pour vos... Stifler asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm az elmondottakat, és nagyra értékelem azonáltal végzett munkát csatlakozva Michel Bárnyéhez. Két apró kérdést szeretnék feltenni. A Nemzeti természeti kincseket, erőforrásokat hogyan tudjuk kímélni, illetve humanitárius segítségnyújtással összeegyeztetni. Mert a legrászorultabb országok gyakorlatilag semmivel nem rendelkeznek, tehát nem tudják miből táplálni a, az állampolgáraikat, és ez egy nagyon komoly probléma. Valamint egyes afrikai országokban az AKC képviselőkkel együttes közgyűlésen előkerülnek hasonló témák, ott komoly adógondok vannak, tehát hogyan tudjuk az ő fejlődésüket elősegíteni, és még egy harmadik kérdés, hogy hogyan látják a kotonú ennek a folyamatnak a jövőjét. Piszko úr kap utolsóként szót Portugália részéről. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is milyen együttműködési szín zajlik a tagállamok között, és az Európai Unióval, a fejlesztési politikák koordinációjában, különösen annak a fényében, hogy nagyon sok országnak konkrét érdeke van a bilaterális együttműködésben olyan országokkal, amelyekkel projekteket folytatnak. A második kérdésem. milyen, hol tart az együttműködés Kínával, Brazíval, Brazíliával, olyan országokkal, amelyek fontos partnerei az EU-nak. Egyes országokban azt látjuk, hogy történnek olyan tevékenységek, amelyek fontosságukat vesztik. Erről is szívesen hallanék. Köszönöm szépen. Yes. I give you the floor, Mr. Peebles, to answer all these interesting questions, but igen, megadom a szót, Pibáks úr, önnek, hogy az érdekes kérdésekre választ adjon, de kérem szépen röviden fogalmazzon. Igen, akkor röviden kitérve a kérdésekre, a specializálódás, a szakosodás úgy gondolom két szinten valósulhatna meg. A GIZ nevű fejlesztési együttműködés az EU részéről, vagy pedig Portugália, vagy más országok részéről a cél felé, tehát fontos lépés. De végül is a kormányok munkáján múlik sok minden. És Németországban például össze kell egyeztetni a különböző területeknek a munkáját, és azt mondanám, hogy alapvető ebből a szempontból, hogy a mi ügynökségeink a lehető leghatékonyabb helyszíni segítséget tudják nyújtani. És itt persze szakügynökségek, szakszereplők is fel kell, hogy e, lépjenek. Szeretnénk, hogyha ők segítenék a munkánkat. A segítséget erre szakosodott szervezetek tudják hatékonyan e, biztosítani. És nemzetközi szinten pedig közös fellépéssel tudjuk beazonosítani nem csak a célokat, hanem a megsegítendő, támogatandó országokat is. Sajnos a friss helyzetkép az nem jó hír, mert a legutóbbi találkozásunk óta nem javult a helyzet, és nem is annyira az a probléma, hogy nincs meg a készség, a hajlandóság, hanem az a valóság, hogy a fejlesztési segét úgy biztosítják, hogy még a tagállamokon belül is, és a bizottság, illetve a központok, meg a tagok közötti koordináció is kívánni valót hagy maga után, és nagyon sok javításra szorulna még. Tehát ezekkel a problémákkal meg kell birkóznunk. Ami a külső koordináltságot illeti, én úgy gondolom, hogy ezen a téren sikerült javítanunk a helyzetet, például a Világbankkal és az IMF-el különösen az IMF-fel. Például a közpénzek kezelése, gazdálkodása témában képzést tartottunk, és megvitattuk a politikai dimenzióit is az együttműködésnek. Tehát ez azt jelenti, hogy minden résztvevőnek a hatékonyabb tevékenységét szeretnénk lehetővé tenni az Egyesült Államokkal az élelmezés, biztonság a fő témánk, Japánnal például az Ázsia csendes-óceáni területeknek a fejlesztése, vagy mondjuk egy dél-szudáni misszió, amelyet sikerült összehoznunk. Tehát végül is előrelépünk a közösségen belüli együttműködésben. Indiával, Kínával, illetve Brazíliával együttműködve is nagyon sok feladat van még előttünk. Én úgy gondolom, hogy jelentős távolságot kell még áthidalni. És ami pedig a globális kérdéseknek a kezelését illeti, ott különösen nagyon nagy a, az összehangolt, összehangolt fellépés iránt igény. Tehát az adományozóknak az összehangolása, koordinálása egy olyan feladat, ami globális feladat, a globális kihívásokra globális válaszokat tudunk csak adni. Máskülönben a kedvezményezettek, illetve az adományozók közötti egyeztetetlenség okoz problémát. Az áfának az egy százalékának megfelelő különadó, én úgy gondolom, hogy lehetővé tenni a globális kihívások, globális vállalások keretében kezelését, és nem csak egyéni adománykénti kezelését. És óriási kihívást jelent ez minden ország számára. A civil társadalom szervezetei, a civil szervezetek nagyon fontosak, és tematikus szakpolitikát kell arra is kialakítani, hogy a civil szervezetek ne csak a segély átadásával kapcsolatban kapjanak szerepet, hanem általánosabb területen is. Például Gánával kapcsolatban vannak tapasztalataim. Úgy gondolom, hogy ott fontos eredményeket értünk el, maradtak még feladatok, de létfontosságú, hogy a teljes körű támogatást folytassuk. Ami pedig az OECD, illetve a pénzügyi folyamatoknak a területét illeti, ezeket szorosan nyomon kell követni, illetve kezelni kell. És aztán két irányú utcának mondanám a pénzügyi segítség nyújtást az egyes országok részvételével. Az átláthatóságot meg kell teremteni, ez egy komoly probléma, és a pénzügyi folyamatokat a kormányzati költségvetési politikákkal is össze kell hangolni. Például jövőre Maláviban a 2014-es költségvetés kéne, hogy tartalmazza a forrásokat, amelyeket erre a területre fordítunk. Tehát Burundi esetében tapasztaltuk, hogy a célkitűzések nem valósultak meg, a költségeket csökkenteni kellett, és a szociális támogatást az EU miatt nem sikerült megvalósítani. És ezért végül is ez egy félreértelmezett helyzetkép volt, de úgy gondolom, hogy hogyha arról van szó, hogy miért nem jönnek a források, akkor igazából ez egy kétirányú utca. Aztán a dél-dél közötti együttműködés, illetve ez a háromszög, tudom, hogy ez egy nagyon népszerű témakör, de én a továbbiakban nem nevezném dél-dél együttműködésnek, mert ez nem együttműködés, hanem két különböző dolog. Egyrészt beruházásokról szól, amelyekre szükség van, hogy az országok fejlődhessenek. Másrészt más forrásokból más típusú projekteket fejlesztenek, és az alacsony jövedelemmel rendelkező országok a fejlettebb országoktól kérnek valamiféle támogatást, de ennek nincsen egy összefüggő stratégiája a dél-dél vonatkozásban. Én azt gondolom, hogy globális együttműködésről kéne beszélni, és nem dél-dél vagy észak-dél együttműködésről. Például egy útépítés, mint beruházás, vagy energia beruházás, amelynek a forrásai akár Lettországból, akár Kínából érkeznek. Én úgy gondolom, hogy olyan összetett a kép, hogy ezt nem nevezhetjük a továbbiakban égtájak szerint. Ausztráliában, illetve Fiji esetében háromszög az együttműködés, a kedvezményezett Fiji, illetve itt nem a kormányon keresztül biztosítjuk a támogatást, aztán például Ausztrália és a fejlesztési együttműködései szintén ideológiai prekoncepciókat mutatnak. Ezen változtatni kéne. És úgy gondolom, hogy különbség van az EU Malávia illetve Brazília és Malawi közötti együttműködés között. Persze az a cél, hogy az elvek azonosak legyenek. Ami a 2015 utáni célokat illeti, egyetértünk, hogy legyenek egységesek ezek a célok, és reméljük, hogy sikerül érvényre juttatnunk ezt a szempontot a vitában, de különböző nézetek csapnak össze. És a nemzeti parlamentek szerepéről pedig annyit, hogy nagyon fontos lenne, hogy a látogatások megvalósuljanak. Én magam is nagyon szívesen ellátogatok a nemzeti parlamentekbe, eleget téve meghívásoknak, csak egyeztetni kell az időpontokat. A bioüzemanyag területen igyekszem minél több kérdésre választ adni. Itt elsősorban átláthatóságra van szükség, és ez nem is annyira jövedelemtől függő jelenség a fizetési kötelezettség a szerződés aláírásától kezdve él, és akkor, amikor a beruházás megtérül, akkor jut bevételhez a kormány. És ott, hogyha elhalasztják a beruházást, akkor kialakul egy olyan téves meglátás, hogy ez nem termel pénzt. Tehát először is tisztázni kell, hogy melyik időponttól kezdve jönnek a kormányzati bevételek. Frank Dodd az Egyesült Államokkal működik együtt ebben a témában, és reméljük, hogy előrelépés születik. Ami pedig az adóigazgatást illeti. A közpénzekkel való gazdálkodásra összpontosítottunk nagyon erősen az utóbbi időben, és az IMF-fel pontosan erről szól az együttműködésünk, hogy az adóigazgatást hatékonyabbá tesszük. Tehát ha bármely ország segítséget kér az adóigazgatásának a korszerűsítéséhez, vagy hatékonyabbá tételéhez, akkor mi szívesen segítünk. Sajnos senki nem fordult eddig hozzánk ilyen igényel és ez egy kicsit aggasztó. A kotonói folyamatnak a jövője kapcsán annyit tudok mondani, hogy 2020-ig határoztunk meg célokat, illetve részleteket. Egyelőre a továbbiakról nem tudok részletesebben szólni. Brazíliára, Kínára részben kitértem, korai szakaszban tart az együttműködésünk, és a tagországaink bevonása ezekbe a tevékenységekbe. Úgy gondolom, hogy amit jelen pillanatig el lehetett érni az információ cserében, azt el is értük, illetve a koordináció terén szintén. A Közös programok megvalósítása lesz szerintem a következő lépés, és ezt kellene sikerre vinnünk, mert úgy gondolom, hogy a jelenlegi munkamódszerünk, hogy úgy fogalmazzak, nem reagál érzékenyen az adófizetői pénzekkel való gazdálkodás elvárására. Tehát nem vagyunk átláthatók, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne váljunk azzá, mert hogyha a pénzek elfolynak, akkor a deve célkitűzése is veszélybe kerülnek. Nem szabad kockáztatni ezeket a célokat, és az adófizetők kényesek arra, hogy mi lesz a pénzükkel, legyen lett vagy német adófizetők pénzéről szó. És ezért is fontos, hogy fenntartható eredményeket koherensen érjünk el. Köszönöm szépen. Thank you very much to you, Mr. Pilbach. Köszönöm szépen, Pilbax biztos úr, eh, hogy elmondta a bizottság álláspontjáját és rendelkezésünkre állt. Most megadom a szót kollégámnak, Görens eh, úrnak, és átadom a helyemet is, hiszen a megbeszélés következő szekcióját ő vezeti. Merci, euh, Eva Jolie. Köszönöm szépen, Eva Jolie. Nagyon komoly időprobléma áll előttünk. A fejlesztés politika koherenciájáról kellene beszélni az ütemezésünk szerint, de már régen túlléptük az időkereteket. Fél óra csúszásban vagyunk. Úgyhogy valahogy kezelni kell ezt a helyzetet. A nemzeti parlament, parlamentek képviselővel való eszmecserét javaslom, hogy úgy bonyolítsuk le hatékonyan, hogy egy rövid bevezetőt tartanánk erről a területről. Westcott úr Kapmacot, aki a külügyi szolgálatot képviseli, illetve Spanyolország, Magyarország, Portugália és Nagy-Britannia képviselői kapnak szót, és arra kérném, hogy 5-5 percre szorítsák az előadásokat, illetve eredetileg 5 perc volt, de most 4-re korlátozzuk, illetve Westkop urat is arra kérem, hogy szintén nagyon röviden fogalmazzon, hogy a, egy kis idő maradjon a tagállami parlamentek képviselőinek is. Tehát a témánk a politika koherenciája. Számomra ez azt jelenti, hogy nem szabad az egyik területen lerombolnunk azt, amit a másik területen felépítettünk ennyire egyszerű. És el kell kerülnünk az ezzel kapcsolatos hibákat. Mégpedig nagyon széles témakörben, és nagyon sokféle módon. Westcott úr, önt kérném arra, hogy tartsa meg a témát bevezető előadást a külügyi szolgálat részéről. Köszönöm elnök úr, a biztos úrnak egy másik megbeszélésre kellett mennie. Én nagyon röviden össze tudom foglalni a mondani valamat, hiszen a legtöbb kérdést megvitatta már a Fejlesztési Bizottság és hasonló ügyekkel foglalkozik a külügyi szolgálat is, és amelynek elkötelezettsége a fejlesztés iránt a tagállami kötelezettségből származik, amely azt várja el, hogy az Unió felülvizsgálja a külügyi tevékenységeit már egyéb szakpolitikáival összehangolva, és minden külügyi intézkedéseknek kell, hogy legyen valamilyen fejlesztési ö, aspektusa. Ezért a külügyi szolgálatnak a feladata az a célja, hogy ezeket a fejlesztési célokat elérjük a világon. Az én felelősségi területem Afrika, ezért most néhány példát szeretnék felsorolni arról, hogy a gyakorlatban miként tudjuk ezt megvalósítani afrikai országokban. A szakpolitikai koherencia a külügyi szolgálat mindennapi feladata nem csak a fejlesztési ügyekben, hanem számos Európai Uniói szakpolitikában, kereskedelemben, környezetvédelemben, szociális ágazatban és a többiben is. Személyes tapasztalatom, mi, miután Afrikában és Európában is dolgoztam, hogy a biztonsághoz és a fejlesztéshez való hozzájutás alapvető fontosságú akkor, hogyha a fejlesztési célunkat el akarjuk érni. Ez a koherencia számos módon valósul meg az intézményeken belül, az EU-ban, magunk között, a fejlesztési biztossal, valamint a parlamenttel együtt is, akikkel rendszeresen értekezünk. Másfelől koherenciát kell teremteni a tagállamok között, amelyet amelyek az egyes afrikai országokkal foglalkoznak, valamint a nemzetközi partnerekkel is, és ahogy biztos úr elmondta, ő is, én is együtt látogatok meg a Világbankot és az IMF-et azért, hogy felvethessük velük az ügyeinket, és együtt megvitathassuk. És harmadszor, ami ugyan legalább olyan fontos, koherenciára van szükség az afrikai partnerekkel. Ez azért fontos, mert ez már nem adományozói kedvezményezett eh, kapcsolat, hanem eh, itt a biztonságot kell megteremtenünk, ezért eh, az Afrikai Unióval együttműködünk, a regionális gazdasági közösségekkel, az ecowas és az egyes országokkal is, és az egyes országokban nem csak a kormányokkal működünk együtt, hanem a társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, üzleti közösségekkel, hiszen nélkülük semmit nem tudnánk elérni. Mindez abban jelenik meg, amit a főképviselő átfogó megközelítésnek nevez, azaz, hogy a biztonságot, a fejlesztést, globális kérdéseket minden országban felvetjük. E, három példával illusztráltam Szomáliával, a Szájlövezetben és Szudánban. Szomália klasszikus példa, ahol az külügyi szolgálat léte előtt az EU-nak számos e, e, területen sikertelen volt a beavatkozása. Számos jelentés fejlesztési programaink voltak, voltak humanitárius tevékenységeink, részt vettünk a biztonság megteremtésében, a kalózkodás felszámolásában, hogy támogassuk az Afrikai Unió katonai misszióját, és az EU képzési missziója révén is, amivel a kormány, szomáliai kormány saját erőit képeztük ki, de ezek külön működtek egymástól függetlenül, és a külügyi szolgálat teremtette meg a koherenciát a különféle területek között oly módon, hogy létrehozott egy stratégia keretet az Afrika szarvari részére, számos közös célt, amelyet sikerült elérnünk, és most az új szomáliai szövetségei kormányal próbáljuk ezt megvalósítani, egy konferencián pedig egy, felvetük a harcot az új szomáliai hatóságokkal és a nemzeti, nemzeti közösséggel, azért, hogy támogatni tudjuk eh, az ő erőfeszítéseiket fejlesztésben, biztonság megteremtésében. Ugyanígy a Sahelövben? Máli problémája illusztrálja meg a, illusztrálja a problémát, amely, ahol jelentősen hozzá tudunk járulni a biztonsághoz. Azok az adományok, amelyek az elmúlt tíz évben árultak, áramlottak be Máliban, nagyon so, sokat segítettek ok, oktatásban, mégis félrecsúszhatott volna akkor, hogyha a biztonsági helyzet és a politikai fejle, fejlemények ezt alásták volna. Jelenleg ha nincsenek iskolák, akkor a gyerekek nem tudnak elmenni oda, mert ez nem biztonságos. Nincs értelme klinikákat építeni akkor, hogyha azokat kirabolják és bezárják. A biztonság megteremtése eh, nélkül ezeket a fejlesztési célokat nem lehet elérni. És ez fordítva is igaz. Fejlesztés nélkül nem, tudja, nem lehet a biztonságot megteremteni, hiszen az emberek nem tudnak megélni, amely új módon, hogy az gazdaságilag járható lehet, eh, le, lehetős, le, lehetséges legyen, hogy a csempészéseket visszaszorítsák. Ezeket az elveket eh, egy eh, stratégiában foglaltuk össze, még a mali válság kitörése előtt, és ezt nem lehetett elég korán megfogalmazni azért, hogy bevonjuk a helyi partnere, eh, partnereket, és megelőzhessük az összeomlást. Most megint azon dolgozunk, hogy ezt visszaállítsuk, és nem csak fejlesztést próbálunk elérni a szomszédos országokban, hanem az ő biztonsági erőfeszítéseiket is támogatjuk a Száhelben, Nigerben, segítünk nekik, hogy a biztonsági szolgálatikat a lehető leghatékonyabban tudják kihasználni. Tehát nem csak Málira koncentrálunk. Ugyanúgy történt Burkina Faszoban és Mauritániában is. Mindezek a kérdések a külügyi szolgálat bevonása, valamint a fejlesztési biztos munkája nagyon közel áll egymáshoz. Az LDF e révén sikerült ezt, sikerült így hozzájárulunk az afrikai békéhez, amelyet az afrikai partnerek nagyon nagyra tartanak, és lehetővé teszi, hogy az afrikaiak maguk vállaljanak felelősséget saját biztonságukért, például Szomáliában, az Amazonban és az Afisma révén, amely a Mali amely támogatja a Máliban a francia beavatkozást. Szudán volt a az átfogó meg, megközelítés szülőhelye. Szomáliában pedig az alapoktól próbáljuk felépíteni az országot. Koherens szakpolitika jött létre, amely integrálja különféle EU beavatkozási területeket, és ezt együtt végezzük a tagállamokkal. Megint az alapoktól kezdjük, azért, hogy a lehető legnagyobb hatást érhessük el befektetéseinkkel, és elérhessük a dél-szudáni nép biztonságát. A helyzet nagyon sok erőfeszítést követél, és az EAS rengeteg erőfeszítést végzett azért, hogy az Afrikai Uniót megtámogassa, hogy a hogy az észak és déli problémákat megoldás, megoldhassa, a belső konfliktusokat feloldhassa, és azért, hogy megteremthesse a rendet és a jogszabályokat felszámolhassa a terrort. Mindezek a példák azt mutatják, hogy milyen kapcsolat van a politikai területen, a biztonsági és a környezetvédelmi területen. Ez a rengeteg ország, a Szahelytől, Szomáliáig és Nyugat-Szaharáig jelentősen befolyásolja őket a klímaváltozás, ezért nagyon fontos a külügyi szolgálatnak, hogy konstruktív szerepet játszhassunk a nemzetközi tárgyalásokon és a helyi beavatkozásokon azért, hogy a klímaváltozás hatásait enyhíthessük. Ezek a példák azt mutatják, hogy mit tesz a külügyi szolgálat, amely szerepet, és fontos szerepet ad a szakpolitikai koherenciának, ezért együttműködünk a biztos úrral azért, hogy meghatározzuk a nemzeti kormányok programját, nemzeti partnereink és a regionális partnereink programját a 11. EDF keretében. Erről szívesen beszélek majd, hogyha vannak kérdéseik. Ugyanígy a tárgyalások végére gazdasági partnerségi egyezményt is szeretnénk tető alá hozni. Ezt meg is ígértük a biztos úrnak. A külügyi szolgálat tehát alapvető szerepet vállal a koherenciában, és a komprehenzív megközelítés, az átfogó megközelítésben. Köszönöm szépen. Euh, köszönöm szépen a bevezető szavakat. Nyugat-Afrikáról hosszasan beszélt, illetve Szahel térségről. Egy időben de Donia euh, úr foglalkozott Belgium részéről ezzel a területtel, ő volt az elnök az ezzel foglalkozó bizottságnak. Szeretettel köszöntöm. Négy nemzeti parlament képviselőit szeretném köszönteni. Spanyolország, Magyarország, Nagy-Britannia, illetve Portugália részéről, és először Spanyolország képviselőjének adom meg a szót, csak kérem, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, hogy legyen még idő a többieknek is. Gracias, señor presidente. España es uno de los Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolország azon országok közé tartozik, amelyek continuez, s'il vous plaît. Señor presidente, le prometo que no toco nada. Köszönöm szépen, elnök úr. Semmihez nem értem hozzá, nem én voltam, ígérem. Szeretném elmondani, Spanyolországban a szakpolitikai koherencia fejlődésért már egy ideje megvalósult, törvényileg van nálunk lefektetve az, hogy a szakpolitikai koherencia fejlődésért megvalósítandó különböző intézkedések révén. Esperemos. No tengo prisa. a pesar de que el Ministerio, las Administraciones Públicas y de Cooperación es responsable de la dirección de las políticas internacionales, Folytatja a felszólaló. Tehát a Fejlesztésügyi Minisztériumunk hivatott a törvényileg lefektetett szakpolitikai koherenciát megvalósítani. A különböző minisztériumok eh, azonban együttesen vesznek részt ennek megvalósításában. Además, la cooperación española se ha venido... Ezen túlmenően a spanyolországi együttműködést úgy alakítottuk ki, hogy a nemzetközi szervezetek főként az OECD és az Egyesült Nemzetek által megfogalmazott elvárásokat is teljesítsük. Emellett egy stratégiát dolgoztunk ki az együttműködés intenzívebbé tétele céljával. A A különböző szakbizottságok és munkacsoportok együttesen vesznek részt ebben. Van egy miniszterközi konferencia is, azaz kormányközi konferencia, a technikai együttműködés koordinációja céljából is vannak különböző kapcsolattartó pontjaink is a nemzetközi együttműködés számára, és um, a szakpolitikai koherencia tekintetében mind um, a belföldi, mind pedig a nemzetközi szintéren uh, összefogjuk a különböző kezdeményezéseket. 2013-2016 közötti időszakra vonatkozóan emellett egy külön stratégiát fogadtunk el, külön terveket dolgoztunk ki a politikai koherencia érdekében. Recoge la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos para promover ezek a tervek megerősítik a mechanizmusokat a szakpolitikai koherencia előmozdítása céljával, és vannak PPP partnerségek is, tehát a közszféra és a magánszféra partnerségében létrejött projektek, amelyek olyan beruházásokat jelentenek, amelyek előmozdítják a szakpolitikai koherenciát. Cél továbbá a minisztériumok közötti együttműködés előmozdítása, főként a külügyminisztérium és a fejlesztésügyi minisztérium között, és meghatároztuk a szakpolitikai koherencia öt legfőbb elemét is. Mindenképpen hozzá akarunk járulni a nemzetközi szakpolitikai koherencia növeléséhez, a közigazgatáson belüli előmozdítás, az elemzések javítása tartozik ide, továbbá a külső források bevetése, és um, a továbbképzés, azaz képzés és továbbképzés előmozdítása, ami az emberi jogokat illeti. A Spanyolországban a magán szféra és uh, részt vesz olyan projektekben, amelyek erősítik a társadalmi felelősségvállalást, van egy nemzetközi megállapodásunk is ezen a téren, és 2011-ben elfogadtunk egy erre vonatkozó tervet. Törvényeket fogadtunk el továbbá a fenntartható gazdálkodásra vonatkozóan, ebben is szó esik a szakpolitikai koherenciáról a fejlődés érdekében. A kormánynak mutatókat kell meghatároznia, amelyek révén megállapítható, hogy a munka megfelel a nemzetközi normáknak. Továbbá létrejött egy munkacsoport, amely a parlament különböző képviselőt is magában foglalja. A spanyol parlament elfogadta emellett az OECD iránymutatásait a multinacionális cégekre vonatkozóan, továbbá fejlesztés ügyi minisztériumunkon belül az emberi jogokkal is foglalkozunk, egy erre vonatkozó nemzeti tervet is elfogadunk. Ez um, is egybevág az Európai Unió stratégiájával. ça, ça c'est très gênant. Est-ce qu'on ne peut pas euh, dire aux services techniques qui font des essais nagyon zavar bennünket ez a hanghatás, valami technikust rá kéne állítani erre a problémára, hiszen itt nem lehet dolgozni. Pont akkor, amikor a fejlesztés politika koherenciájáról beszélünk, szétzilálódik a munkánk. Úgyhogy kérem szépen, hogy fejezze be az imént megkezdett hozzászólást. Perdido. Concedemos una gran importancia a la participación del sector privado. Azt ö, hiszem, elég sok időt veszítettem el ezzel a hanghatással. Tehát a PPP partnerségeknél tartottam. Permíteme que destaque la importancia del trabajo que está... Szeretném hangsúlyozni, hogy az Élelmiszerbiztonsági Szakbizottságunk nagyon fontos szerepet játszik, Emellett az ENSZ platformjával is egy konzultációt folytattunk, azért, hogy a fenntartható mezőgazdaság alapelveit lefektessük. Fontos, hogy a beruházások fenntarthatóak legyenek, ne okozzanak károkat, és előmozdítsák a fejlődést Spanyolországban, miniszteri szinten egy munkacsoport jött létre, annak érdekében, hogy a spanyol politika jobban összeegyeztethető legyen a nemzetközi elvárásokkal. Továbbá vannak tematikus konzultációk az éhezés témakörben is. Madridban április elején egy megállapodás született, melynek révén Spanyolország és Kolumbia között egy menetrendet dolgozunk ki. Mindenképpen koherens politikákat szeretnénk kialakítani, és olyan dokumentumokat elfogadni, amely a további munka alapját képezheti. A koherencia számunkra azt jelenti, hogy hosszú távú célokat fogalmazunk meg, ezért politikai konszenzust kell elérnünk, amelynek révén be tudjuk tartani majd az ígéreteinket, vállalásainkat is. A fejlesztésügyi bizottság egyre többet foglalkozik a koherencia kérdésével, de a gyakorlati megvalósítás terén azért még nem tökéletes minden. Májusban folytatjuk az erre vonatkozó munkát, és mi azt szeretnénk, hogy javuljon a koordináció az EU és a tagállamok között, valamint a párbeszédet is javítani kellene a nemzeti parlamentek, a tagállamok és az összes többi nemzetközi szervezet között, gondolok itt főként az e- OECD-re, az ENSZ-re és a különböző civil szervezetekre. Úgy gondolom, így tudjuk a látókörünket kibővíteni a PCD-re vonatkozóan, és így tudunk hitelesebben fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ismét. Elnézést kérek hogy félbe szakadt többször is a hozzászólása, de ez semmit nem mondta a minőségéből. Most pedig Magyarország képviselőjének szeretném megadni a szót, aki a szakpolitika koherenciájáról szól majd. Chairman, um, before... Köszönöm, elnök úr. Mielőtt újra megszólalna a riasztó, elmondanám, hogy néhány jó és néhány rossz hírt szeretnék elmondani Magyarországról és a régióról. Egyelőre a magyar kormánynak nincsen fejlesztési stratégiája, de ahogy hallottam ma reggel, az első változatot most készíti elő a külügyminiszter. Azt is hallottam, hogy ezzel párhuzamosan néhány civil szervezet, a fejlesztési civil szervezetek kerekasztala ért, értékeli a helyzetet és ajánlást készít. Ez a folyamat annak az eredménye, amelyet 2011-ben kezdtünk el, a, a Magyar Zöld Párt képviselőjeként sikerült öt párti egyetértést tető alá hozni arról, hogy kidolgozzunk egy fejlesztési stratégiát. A parlament nemrégiben fogadta el azt az állásfoglalást, amely a külügyminisztert szólítja fel, hogy dolgozzon ki egy ilyen stratégiát, amely fejlesztés együttműködésre koncentrál regionális és EU szinten. Az állásfoglalási vita során felhasználtam az alkalmat, hogy áttekintsem a jelenlegi politikákat, ideértve a jelenlegi kiadásokat is, bilaterális összegeket, valamint a projektek hatékonyságát. Gyakran azt találjuk, hogy ezek a nagyon szégyenletesen alacsony összegeket is hatékonyabban lehetne elkölteni, hogyha koordináljuk más, ország, más országokkal, például Visegrádi négyekkel, Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával. Magyarországon az a kihívás, hogy a külügynek nagyon kevés befolyása van, hiszen a kormányban nagyon gyenge a helyzete. A bilaterális alapek, alapok mellett nincs igazán sok eszközük arra, hogy a fejlesztési ügyeket összehangolják. A minisztereket felszólították, hogy koordináljanak, de ennek nem volt még sok eredménye. Optimisták lehetünk azonban, amikor a visegrádi országok gyakorlatát nézzük. Nemrégiben EU projekt kezdődött négy fejlesztési civil szervezettel előn a négy országban, és minden négy országból a képviselőknek eh, lehetőségük volt megvite, meg, meglátogatni fejle, fejlődő országokban ezeket a helyszíneket. Nem véletlen, hogy a legprofibb civil szervezet egy cseh szervezet volt, People in Need ez volt a nevük, és az ő koordinációjukkal a másik négy civil szervezet egy fejlesztés együttműködés dolgozott ki szakpolitikát ebben a négy országban, a kormányaikat útmutatóval, ajánlásokkal látták el. Tanulmányoztuk ezt a projektet, és összehasonlítottuk az egyes projektek hatékonyságát Etiópiában és Kenyában két évvel ezelőtt. A partnerek megteremtették a keretet és az ismeretet a a 20 éves tapasztalat alapján, és ők segítették a másik három országot, a másik visegrádi országokat a régióban. Azt kérem tehát a saját kormányot, hogy tanuljanak tőlük, és más, erre szólítok más kormányokat is, hogy ezt fogadják el legjobb gyakorlatnak. Azt javasoljuk a külügyminiszternek, hogy ne csak fe, megnövelje a fejlesztési alapokat, hanem hogy próbáljon kevesebb forrásból többet kihozni a visegrádi országok projektjeinek összehangolásával, és ezeket a projekteket úgy kell kialakítani, hogy figyelembe tartják az OECD feladatait, ez a mi feladatunk képviselőként, hogy elérjük, hogy a jövőbeni stratégiák koordinálódhassanak azért, hogy regionális szinten a legtöbbet hozhassuk ki belőle. A, V4, a Visegrád 4 és országok jövő, jövőjének nagyon sok reményt támasztak, és köszönöm szépen a figyelmüket. Merci infiniment. Nagyon szépen köszönöm Magyarország képviselőjének az elmondottakat. Most pedig Portugália képviselője kap szót. Köszönöm szépen. Két részre bontom mondandómat. Először az általános szakpolitikákról fogok beszélni, utána pedig a parlamenti kezdeményezésekről is szótejtek, amelyeket végrehajtunk. A mi ügyi politikánknak a célja az, hogy mindenki méltóságban élhessen. Azt szeretnénk, hogy mindenki félelem nélkül és élhessen, és ne tapasztalja meg az éhezést, ehhez pedig koherens politikára van szükségünk. Az emberi jogok és a jogállamiság érvényre jutását biztosítani kell, csak így szavatolhatjuk az emberek biztonságát, és ez is egy célja a mi politikánknak. Természetesen valamiféle operatív tartalomra is szükség van. Szakpolitikáinkat megpróbáljuk összehangolni, megpróbáljuk kiaknázni a lehetséges szinergiákat, és fenntartható fejlődést szeretnénk. Természetesen nem feledkezhetünk meg a körülményekről, a kontextusról sem. A költségvetések mindenütt gondokkal küzdködnek, és természetesen ezt megszenvedi a külpolitika és a fejlesztési politika is. Éppen ezért a nemzeti politikák és az európai politika közötti koherencia megteremtése rendkívül fontos. Portugália olyan ország, amely már a Nemzeti Fejlesztésügyi Programjában is lefektette a szakpolitikák fejlesztésért kialakított koherenciáját. Portugália azon négy ország egyike, amely egy ilyen fejlesztéspolitikai célkitűzést beépített joganyagába. Minden külpolitikai kezdeményezésünket, intézkedésünket ellenőrizzük a tekintetben, hogy összeegyeztethető-e a fejlesztés politikával, fejlesztésügyi politikával, és a minisztereink is folyamatos párbeszédet folytatnak egymással, hogy az általam említett koherenciát szavatolhassák. Az Európai Bizottság megfogalmazta a legfőbb fejlesztésügyi célokat az olyan területeken, mint a kereskedelem, az éghajlatváltozás, a migráció, a biztonságpolitika. Ezeket a célkitűzéseket mi is átvettük, és a saját fejlesztésügyi politikánkat ennek megfelelően alakítjuk ki. Úgy hisszük, hogy partnereinkkel együtt, az európai célokat szem előtt tartva hatékonyabb fejlesztésügyi politikát tudunk végrehajtani. Ezáltal az eredményeink és a szakpolitikáink is koherensebben alakulnak és könnyebben megvalósíthatók lesznek. Elfogadtunk egy állásfoglalást a biztonság és fejlesztés kérdéskörben, és világos, hogy ez a két terület nagyon szorosan összefügg egymással. Úgy gondolom, ezt sem szabad szem elől tévesztenünk, a fejlesztés biztonság nélkül nem lehetséges, és fordítva is ugyanez igaz. Számunkra a koordináció ezen a téren magától értetődő, hiszen más különben a fejlesztéspolitika nem juthat megfelelően érvényre, és forrásokat pazarolunk el. Például harmonizálhatnánk a fejlesztés ügyi jogi kezdeményezéseket, a fejlesztésügyi jogszabályokat Európa szerte, ezáltal hatványozottabban érhetnénk el eredményeket, és fontos, hogy a negatív tapasztalatokból is tanuljunk. Így például, hogyha egészségügyi projektekről van szó, fontos az oktatási és szociális dimenziót is szem előtt tartani. Hogyha a szakpolitikákat összhangba hozzuk egymással, akkor tehát az eredmények is sokkal jelentősebbek lesznek. Nálunk minden minisztérium és minden olyan bizottság, amely fejlesztő és ügyi politikával foglalkozik, vagy amelyek olyan szakterületekkel foglalkoznak, amelyek érintik a fejlesztés politikát, folyamatosan konzultálnak egymással, kapcsolatot tartanak fenn. A portugál pa- portugál parlament most a negyedik és ötödik milleniumi fejlesztési célt kívánja megvalósítani, a gyermekhalandóságot és az anyák halandóságát szeretnénk csökkenteni, ez lesz a mi jövőbeni fejlesztésügyi politikánk középpontja. És a parlament egyébként egyhangúan meg is szavazta ezt az irányt. A portugál képviselők tulajdonképpen mindig is a koherens fejlesztésügyi politika mellett szálltak síkra, és mindemellett egy tanulmány is készült az egyik egyetemünkön arról, hogy milyen fontos a koherencia a fejlesztéspolitikában. Ez a tanulmány olyan mutatókat is meghatároz, amelyek mentén mérhető a politika eredményessége. Az összes politikai párt egyébként támogatja ezt a koordinált fejlesztés ügyi politikát Portugáliában. Meg kell kérjem, hogy fejezze be a hozzászólását. E Igen, azonnal befejezem. Nagyon sok konferenciát és szemináriumot is megszervezünk a fejlesztéspolitika terén, annak érdekében, hogy a szereplőket, érintett feleket összehozzuk egymással, eszmecserét folytathassunk mindenkivel. Így például egy emberjogi kollokviumot is összehívtunk, amely a külpolitikánk kontextusában értelmezendő. Úgy gondolom ez is jól mutatja, hogy nemzeti szinten is nagyon hatékonyak lehetünk a fejlesztési együttműködés területén. Hiszen úgy gondolom mindannyian ugyanazt a célt követjük, fejlesztés, emberi jogok és méltóság teljes élet mindenki számára. Merci, Köszönöm szépen. Most pedig az Egyesült Királyság képviselőjének adom át a szót és tőle is azt kérem, hogy rendkívül tömören fogalmazom. Köszönöm szépen. Ahogyan valószínűleg tudják, hogy 1997 óta külön minisztérium foglalkozik az Egyesült Királyságban nemzetközi fejlesztéssel, saját kabinetminisztere van, illetve parlamenti bizottsága, és ennek vagyok én az elnöke. És két olyan tényező említendő, amely meghatározza ezt a munkát hazánkban. A pártok egyetértettek abban, hogy 0,7%-át szánjuk a GDP-nek erre a területre, és múlt hónapban a kormány bejelentette, hogy 11,3 milliárd fontot szán erre a GNE-nek 0,7%-át annak ellenére, hogy számos kritikát kapunk a konzervatív irányból, illetve a jobb oldalról, és a UK Independence Party, amely valószínűleg nemzetközileg ismert, az EU tagságot sem támogatja, nem hogy a nemzetközi fejlesztést. És azt hiszem, hogy eltökélten meg kell indokolnunk a fejlesztéseknek a célját, illetve a források szükségességét. És be kell mutatnunk, hogy valóban eredményes az ez irányban végzett munka. És a koherencia is nagyon fontos több módon. A jelenlegi kormány két oldal, illetve multilaterális fejlesztési munkát irányozott elő, és 45-ről 28-ra csökkentette a kétoldalú partnereknek számát, és a nemzetközi ügynökségeket annak alapján sorolta különböző kategóriákban, hogy milyen hatékonysággal fordítják fejlesztésre a fejlesztési forrásainkat. És a multilaterális finanszírozás fő kedvezményezetje az Európai Unió, és a fejlesztési szervezete az Európai Uniónak nagyon pozitív besollást kapott a felülvizsgálat során. Annak ellenére, hogy a fő EU befizetési költségvetést, illetve keretet sokkal hevesebben kritizálták. Tehát a globális alapok kevésbé pozitívan jöttek ki a felülvizsgálatból, bár őket is támogatja az Egyesült Királyság továbbra is. És a bilaterális programok területén a brit képviselő a koordinációra szólított fel adományozói körben, és a brit kormány bilaterális programjai a résztvevői országok látogatást kaptak brit részről, és ott a koordinációról volt szó, a USAID, illetve Japán szerepelt ezek sorában, és Kanada, illetve időnként Ausztrália is felmerült. Sőt, felmerült, hogy a Kína segítségnyújtásával együtt működhetnénk Afrikában a fejlesztésben. És remélhetőleg sikerült elérnünk, és fenntartanunk a 0,7%-os nemzeti termék részesedést és a kormányközi koherenciát. Ezáltal is szolgáljuk. A DFID, a Fejlesztési Minisztérium igyekszik a maga elképzeléseit következetesen érvényesíteni. A G8-as csúcson is ennek érdekében szóltunk hozzá. Az adóigazgatást segítjük a fejlettebb országokban, illetve az adó beszedését következetessé tesszük a fejlődő országokban. A biztosunkkal is együttműködünk ebben. A kereskedelmi politika meghatározó jelentőségű, vagy az észszerű elvárások miatt, illetve a normák bevezetése miatt, vagy a mezőgazdaság kezelése miatt, amelynek fokozatosan visszaszorul a szerepe. És ezt is össze kell hangolni a fejlesztéssel. Mindebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy elfben egyetértünk a biztos úr által elmondottakkal. A közös programozás, programkészítés szerintünk is fontos, azzal, hogy az egyes nemzeti kormányok szintén jelentős kötelezettséget kell, hogy vállaljanak a támogatásban, és annak ellenére, hogy ez bizonyos aktuál politikai célok irányába is elmehet, el kell kerülni, hogy ne egymás ellen dolgozzunk, hogy el, el kell érni, hogy értéket teremtsünk egymás számára, valamint, hogy a hazai közvélemény is magáinak érezze a fejlesztési programokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden kollégának a helyes gyakorlatok megosztását, és most következhet a panel beszélgetés, illetve a, az eszmecsere. Kérném szépen a hozzászólóktól, hogy mutatkozzanak be, illetve mondják el, hogy melyik országot képviselik. Ott látom az első jelentkezőt, Aréna asszony, öné a szó. Belgium részéről. Köszönöm szépen. Maria Mari Arena vagyok, a belga szenátus képviseletében, és a koherencia, a koordináció téma körében annyit szeretnék elmondani, hogy 0,7% hangzott el. Engem kevésbé érdekel ez, hanem inkább az 50%-os részesedés az erőforrások, illetve az élelmiszer, a természeti kincsek és a fejlődő országoknak a támogatása ezt kell megfelelően elosztani. És meg kell védenünk a befektetett forrásokat, a beruházásainkat. Belgium szeretné az Európai Bizottság figyelmét felhívni arra a szempontra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat, illetve a beruházás védelmet szociális és környezetvédelmi szempontok mellett kell érvényesíteni. Erről kell megfelelő egyezményeket, megállapodásokat kötni, és a szuverenitás mellett az emberi jogi helyzetet is tekintetbe kell venni. El kell kerülni az abnormális helyzetet, hogy az egyes fejlődő országokban az ipar, illetve a gazdaság vette át az emberi jogok és a környezetvédelem felett az irányítást ami a tagállamok költségvetésének a fenntarthatóságát illeti, itt átláthatóságra kell törekednünk, és elszámoltathatóvá kell tennünk a multinacionális cégeket is. Az átláthatósági irányelv már is szolgálja ezt a célt az Európai Unióban, és az OECD transzparencia célja fontos, hogy kötelezővé és ne önkéntesé váljon európai földön legalábbis. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, különösen, hogy ilyen röviden fogalmazott. Angel úr kap szót most Luxemburg részéről. Igen, köszönöm szépen, kedves barátom, Sárl. Röviden szeretném értékelni, illetve ismertetni Luxemburg fejlesztési politikáját. Több mint 0,7%-ra rúg ennek a részesedése én már tíz éve, és ez azt jelenti, hogy hazámban általános támogatás, illetve különböző pártok támogatása övezi ezt a kérdést. És a konszenzust a költségvetési szigor sem rendítette meg. Én magam is jogszabály tervezetet írtam 2009-ben arról, hogy a fejlesztéspolitika koherenciáját a nemzeti jogszabályaink is szolgálják. A szakpolitikai koherenciáról szóló jogszabály hatos cikke előírja, hogy a felelős miniszter a parlament előtt beszámol a fejlesztési célok teljesüléséről valamint egy tárca közébizottságot is létrehoztunk a fejlesztési együttműködés összehangolása miatt, amely rendszeresen ülésezik, és a fejlesztési kérdéseket megvitatja. Tehát a szakpolitika koherenciája jogszabályban van nálunk foglalva, de természetesen még nem maradéktalanul hatékony, tehát a továbbiakban is dolgoznunk kell ezen. Ami a civil szervezetekkel való együttműködést illeti Luxemburgban, Szintén a Tárca Közibizottság foglalkozik ezzel a területtel, és a külügyi bizottság képviselőivel évente egyszer egyeztet. A cél az, hogy átfogó szempontrendszer érvényesüljön a fejlesztésben, illetve a teljes társadalom értékeit, érdekeit tekintetbe vegyük. például a bioüzemanyag, illetve az éghajlatváltozás politika közötti ellentét mutatja, hogy melyek azok a konfliktusok, amelyeket fel kell oldanunk. A fejlesztés politika menetrendjét a parlamenttel egyeztetjük. Ez úgy fest, hogy júliusban beszámol a miniszter, szeptemberben a civil szervezetekkel együtt háromnapos egyeztetés sorozatot tartunk. A partnerországokat is bevonjuk, a nagyköveteik részt vesznek ezen a találkozón, és októberben folyik le, illetve kerül sorra az éves vita erről a témáról. Egy kompenzációs alapot hoztunk létre. A nyugdíj alapok forrását is bevonva, és ennek keretében igyekszünk az olyan anomáliákat kezelni, hogy a vállalkozások külföldön ne dolgozzanak a fejlesztési célok ellen, és így tovább. És a szociális és környezetvédelmi felelősségvállalást igyekszünk elősegíteni ebben a körben. Ami a közbeszerzést illeti, ott még várnak ránk feladatok, de Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, hogyha esetleg kérdeznek, akkor válaszolok. Köszönöm szépen, Márkánge. Úgy gondolom, hogy egy példamutató országot mutatott be. az erőforrásokkal való gazd, gazdálkodás szempontjából. Ennyit szerettem volna talán így oldal megjegyzésként elmondani. Lynn Döval asszonynak adom meg a szót, remélem, hogy nem ejtettem ki teljesen tévesen a nevét. Val? Jó reggelt, Desiré Lilivál vagyok. Az általam képviselt szakbizottság, a külügyi szakbizottság és a svéd parlament szemszögéből a PCD-nek valóban van helye a 2020-as utáni feladatokban. Három megjegyzést szeretnék elmondani először is. A külügyi szakbizottság kezdeményezést vállalt, hogy jelentést írjon, amelyel válaszol a bizottság közleményére a 2020 utáni keretekről. A bizottság közleményében azt mondta, hogy a kihívás a szegénység felszámolása, jólét megteremtése összekapcsolódik, ezért a milleniumi fejlesztési célokat figyelembe kísérik, és a 2020-assal össze kell ezeket kombinálni. Másfelől, amikor olyan területekről beszélünk, a halászati szakpolitika, mezőgazdasági, környezetvédelmi és kereskedelmi szakpolitikák, egyértelmű, hogy az egyetem EU dönt, döntései jelentősen befolyásolják a fejlődő országokat. Végül pedig figyelemmel az EU, mint a világ legnagyobb adományozója szerepére, valamint annak elkötelezettségeire, a szakbizottság úgy gondolja, hogy a PCD-n kell, hogy központi szerepet vállaljon az EU feladataiban 2015 után is. Nagyon örülnék, hogyha elmondanák, hogy erről mit gondolnak. Köszönöm szépen. Merci infiniment. Köszönöm szépen. Most pedig Bozinovics úrnak adom meg Horvátország részéről a szót. Uh, uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek Horvátország képviseletében ezen az ülésen. Ugye Horvátország két hónap múlva csatlakozik az Európai Unióhoz, és hát külön hálás vagyok a lehetőségért, hogy mi is hozzájárulhassunk a vitához egy nagyon fontos kérdésben. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy Horvátország ugye méretét tekintve egy kis ország, és megvannak a saját célkitűzéseink, megpróbáljuk azonban ezzel együtt követni a főbb alapelveket a fejlesztésügyi szakpolitikában. Főként két területre összpontosítunk, Egyrészt a saját régiónkat szeretnénk előmozdítani, ahonnan egyébként a napokban pozitív hírek érkeznek, a Koszovó és Szerbia közötti megállapodásra utalnék ezzel, és hát Horvátország saját csatlakozási tárgyalásaink keresztül és nagyon jellegzetes egyedi tapasztalatokra tett szert, mi megpróbáljuk a tudástranszfert megvalósítani, megpróbáljuk megosztani tapasztalatainkat a többi délkelet-európai országgal. E célból egy kiválósági központot is létrehozunk a, a tudástranszfer célját szolgálva. Ez fontos a régiónk számára. Emellett nemzetközi missziókban és operációkban is részt veszünk, és ezt a két dolgot megpróbáljuk összekapcsolni egymással. 2003 óta például képviseltetjük magunkat Afganisztánban, és ez idáig több mint 40 különböző projektben is részt vettünk. főként az állami intézmények képítésére vonatkozó beruházásokban veszünk részt, az oktatási együttműködésben és a KKV-kat előmozdító projektekben. Mazari Serifban például két nappal ezelőtt új iskolát nyitottunk, és kisvállalkozói projektben is részt veszünk afgán nőket segítve ezzel és több más területen is aktívak vagyunk. Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr, a lehetőséget, és izgalommal várjuk, hogy az Európai Unió ezen nagyon fontos szakpolitikában teljes jogú partnerként vessünk részt. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy most lezárjam időhiány miatt a hozzászólók listáját és újabb jelentkezőket most már nem fogadok el, de az eddig jelentkezetteknek megadom a szót. A Bundestag részéről asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a mai eszmecsere megszervezését. Első ízben került sor egy ilyen informális találkozóra, de úgy gondolom ez is azt mutatja, hogy a parlamentek közötti koordináció az Európai Unión belül egyre nagyobb jelentőség. Ez nem csak az eszmecserét segíti elő, hanem azt is, hogy közelítsünk egymáshoz stratégiai kérdésekben. Gratulálnék a nagy-britanniai kollégának a 0,7%-os E, kvótához. Németországban mi még nem tartunk itt, 0,39%-nál tartunk, de és sajnos nincsenek is kilátásaink arra, hogy javuljon a helyzet. Ami fejlesztéspolitikánkat illeti, van egy saját fejlesztésügyi minisztériumunk, amely önálló, tehát nem az külügyminisztérium kötelékében működik, és így e, nagyok a lehetőségek arra, hogy mind a német szövetségi kormány, mind a német szövetségi parlamenten belül is előtérbe helyezzük a fejlesztésügyi kérdéseket. Szakbizottságunkban az összes fejlesztéspolitika szempontjából releváns európai kezdeményezést is megvitatjuk, sőt szavazunk róluk, és néhány területen sikerült az ellenzékkel együtt, tehát az ellenzék és a kormánykoalíció részvételével is megvalósítani. Ezt nagyon pozitívként, pozitív dologként értékelem. Foglalkoztunk például a kereskedelmi megállapodásokkal, és különböző állásfoglalásokat is megfogalmaztunk, így például Kolumbia és Peru tárgyában. Az ellenzék nálunk úgy gondolta, hogy a meglévő szankciók nem elégségesek, a kormány úgy gondolta, hogy elégségesek, ezt együtt megvitattuk. Tehát a koherenciát nem csak a saját országon belüli fejlesztésügyi politika politikán belül próbáljuk érvényesíteni, hanem a nemzeti és az európai fejlesztéspolitika között is. Úgy gondolom, ez egy hatalmas lehetőség az összes európai nemzeti parlament számára, hiszen állásfoglalásainkat most már eh, Brüsszel felé is továbbíthatjuk, így tehát a parlamentek közötti és a kormányok közötti koherenciát is előmozdíthatjuk az Európai Unió kontextusában. Ami a koherenciát illeti nemzeti szinten, itt még sokat teendő, ez igaz az európai szintre is, de már az a tény, hogy a kormányon belül van egy intézményközi koordinációs munka, ez már jó dolog, de nekünk nemzeti képviselőkként is igyekeznünk kell, hogy az európai szintű témákat és a nemzeti szintű témákat is úgy karoljuk fel, hogy a koherenciára is folyamatosan odafigyeljünk, hiszen a koherencia nem magától értetődő. Köszönöm szépen. Utolsó felszólalunk, Bájer asszony, Ausztria részéről. Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt szeretném elmondani, hogy Ausztriában már hosszú ideje törvényileg lefektettük a fejlesztéspolitikai koherenciát, de ez önmagában még nem elegendő, be kell, hogy valljam, hiszen a minisztériumok közötti munkacsoporton túlmenően még nem találtunk eszközt arra, hogy ezt a jogszabályt átültessük a gyakorlatba. Ami az kvótát, az említett kvótát illeti, még mindig nem értük el a célt, de azért valószínűleg van még tere a javulásnak. Hál' Istennek. Emellett az egész osztrák parlament egyetlen olyan albizottsága vagyunk, amely valóban rendszeresen, közösen ülésezik a szak, a, elnézést, a civil szervezeti képviselőkkel. Emellett nagyon hálás vagyok ezért a kiváló lehetőségért, amit ez az eszmecsere kínál, és az Európai Parlament 2011-ben jelentést készített a szakpolitikai koherenciáról, ez képezi gyakorlatilag munkánk alapját, ez irányozza elő az éven, éves rendszerességgel történő találkozóinkat is, ezt csodálatosnak tartom, és emellett ez a dokumentum leírja, hogy mely alterületekre kell odafigyelnünk a koherencián belül, megfogalmazza az esetleges intézkedéseket, és a 21-es bekezdésben ebben a dokumentumban benne áll az is, hogy a strukturált éves rendszerességű ülések alkalmával világos célokat kell meghatározni, és ellenőrizhető módon kell kialakítani ezeket a célkitűzéseket, ellenőrizhetővé kell tenni az eredményeket. Ezt nagyon üdvösnek tartom. Engem az érdekelne, hogy van-e valamiféle kezdeményezés egy kritérium rendszerre vonatkozóan, amelyet aztán megvalósíthatunk, és amely egyfajta irányt határozna meg a nemzeti parlamenti munka számára is. Ez egy nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy mi parlamenti képviselőként konkrétan hozzájárulhassunk ahhoz, hogy a szakpolitikai koherencia mind nemzetállami szinten, mind EU-s szinten is valóban megvalósuljon. Hogyha nincs egy ilyen kritériumrendszerre vonatkozó elgondolás, akkor pedig kérném, hogy ebbe az irányba tegyenek lépéseket. Euh, Köszönöm szépen. Rendkívül érdekesen alakult az eszmecsere, amely most véget ért. a nemzeti parlamentek képviselői, illetve az a nemzeti parlamentek képviselői hozzászólhattak, az európai parlamenti képviselők pedig figyelmesen hallgatták az elhangzottakat. Az Európai Parlament fejlesztés politikájának állandó előadójaként szeretném megállapítani, hogy Bájer asszony javaslata egybevág az időütemezésünkkel, Pibax úr a bizottság részéről, szintén így tervezi a munkát, szeptemberig halad majd előre az együttműködés, és a megkezdett munka folytatódik az Európai Parlament részéről. A Fejlesztési Szakbizottság a mandátumomat mintegy 12 ponttal határozta meg. Ennek keretében dolgozunk a fejlesztéspolitika koherenciáján. A kollégámmal, kollégáimmal, ahogyan említettem, közös munkát végzünk. Dániában a mandátumunk értelmében bemutattuk a célokat néhány hónapja, illetve itt Brüsszelben találkozunk a partnereinkkel, és rendkívül érdekes fejlemények merülnek fel, illetve a közös munka így folytatódik ösztönző keretben. Az idő hiány részletekben most nem bocsátkoznék, csak annyiban foglalnám össze az elhangzottakat, hogy elhangzottak azok a szempontok, kritériumok, amelyeknek a rendszere lehetővé teszi, hogy értékeljük a koherenciát a fejlesztős politika terén. Aztán az OECD keretein belül zajlik egy közös munka. Szakbizottságunkat én képviselem ebben a munkában, és a cél az, hogy közös értelmezést, olvasatot adjunk a fejlesztés politikának a Lisszaboni szerződés fényében, amely meghatározta az eszközeinket is. És ezekkel az eszközökkel szerezhetünk érvényt a céljainknak. Másodszorban szeretném leszögezni, hogy remek lehetőség volt ez a mai vita, hogy a kiemelkedő jelentőségű kérdésekről beszéljünk. A fejlesztés politika koherenciája azt jelenti, hogy a többi területen elért eredményeket is figyelembe vegyük, és hatékony lehessen az együttműködésünk. Az összehangolt fejlesztés politika kérdései között említendő a bioüzemanyag, illetve a közös agrárpolitika, amely komoly hatással jár a világ élelmiszer ellátására, és nagyon érdekes gondolatok hangzottak el ebben a témában. Ami a módszertant illeti, két dologra, illetve háromra szeretném felhívni a figyelmüket. Az Európai Parlamenten belül felmerültek bizonyos nehézségek a felügyeleti mechanizmus beindítása terén. Tehát nem csak a tagállamokban okoz problémát, a fejlesztés politika nyomon követés, hanem az Európai Unió szintjén is. Ez nyílt titok, és mégis el kell érnünk a céljainkat, pedagógiai mm, fejlődésre van szükség, és összehangoltan tudunk eredményeket elérni. Azt is ki kell jelentenem, hogy egyelőre a helyzet nem kielégítő a Parlament Fejlesztési Bizottsága egyfajta csatoló felület, vagy interfész, úgymond, a különböző partnerek között, és fontos szerepet visz. A többi parlamenti partnerünkkel együtt összesen 28 eh, résztvevője van ennek az együttműködésnek a fejlesztés politikában, és nem könnyű egy ilyen összetett folyamatot kezelni főleg azért, mert nincsen előre meghatározott költségvetése a fejlesztésnek, illetve minden tagállam parlamentje és nemzeti költségvetése igyekszik kivonni magát az éppen aktuális kötelezettségek alól, mert nincsen konkrét egyezmény, illetve szerződés, amely rögzíteni ezeket a kötelezettségeket. Ezért is fontos, hogy egyeztessük az álláspontjainkat, hogy a 28 résztvevő valóban közösen tudjon cselekedni a fejlesztés terén. Mit tehetünk ennek érdekében, hogy javuljon a helyzet? Egy nagyon egyszerű javaslatot szeretnék tenni. Én vagyok a felelős az erről a témáról írandó jelentésnek, és mindenkit arra kérek, hogy a titkárság felé jelezze, hogy mik az elvárások, milyen szempontok merülnek fel önök szerint, amelyeknek érvényt kellene szerezni, és cserébe azt ígérhetem, hogy amint a jelentés papírra kerül, az első változatot haladék nélkül meg fogjuk küldeni önöknek. És arra kérek mindenkit, hogy ezt a lehetőséget valóban vegyék igénybe. Gay Mitchell a néppárt részéről a fejlesztési szakbizottságnak a koordinátora, azt hiszem, hogy egyet fog érteni ezzel a javaslattal. A nemzeti parlamentek ebben a keretben működhetnének talán a leghatékonyabban együtt velünk. Nagyra értékelem az elhangzottakat, és annak alapján, hogy elég sokféle álláspont fogalmazódott itt meg. Úgy gondolom, hogy az összehangolt cselekvéshez még hosszú út vezet. Számomra kiemelkedően példaértékűnek tűnik kettő megközelítés. Hogyha jól emlékszem, akkor a holland minisztertanács gyakorlatáról hallottuk, illetve a miniszterek tanácsának a megközelítése az, hogy a fejlesztési együttműködésnek külön felelőse van, aki gondoskodik a koherenciáról. Ebből ihletet meríthetünk. Aztán Rótasszony hozzászólásából hallhattuk a másik példaértékű gyakorlatot. Önök rendszeresen nyomon követik a többi területnek a tevékenységeit, illetve hogy mások a fejlesztés politika különböző kérdéseiben éppen milyen irányba dolgoznak. Sőt, úgy gondolom, hogy a 0,7%-os arányt tekintve önök szintén egyfajta motor szerepet, hajtó, vezető szerepet játszanak ebben a folyamatban. Annak ellenére, hogy a helyzet még nem kielégítő, mert éppen azt hallottuk a, az Egyesült Királyság képviselőjétől, hogy a 0,7% elérése még egy célkitűzés, és komoly támogatást igényel ez a terület. Tehát azt szeretném megfogalmazni, hogy nagyon fontos, hogy elérjük ezt a célkitűzést. És a politikai frontvonalak fölé emelkedve tehetjük ezt meg. Természetesen a vélemény szabad, de én nem értek egyet azokkal, akik a 0,7% ellen foglalnak állást. A műszaki szolgálat közbeavatkozott, hogy elhárítsák a problémát, illetve a házon belüli biztonságról ők gondoskodtak, és emiatt szakadt többször is félbe a vitánknak a menete. És most pedig Gay Mitchell kollégám kapja meg a szót, és ő foglalkozik a következő témának a feladataival, úgyhogy majd elmondja, hogy számára mi a fontos ezen a téren. Köszönöm szépen, Sál. Köszönöm, Charles. Sál. Először is hadd köszönjem meg, hogy eljöttek a mai megbeszélésre. Gay Mitchell vagyok, a Fejlesztési Szakbizottság tagja és koordinátora vagyok, valamint előadója vagyok a, az EU adományozói koordinációjáról szóló jogszabályi javaslatnak. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, és nagyon örülök annak is, hogy Pat Print jelölték az utolsó előadónak az elnökség részéről a második panelben, amelyben én vagyok az elnök, a koordinációra koncentrálunk. Koherenciáról beszéltünk már az EU szakpolitikákban, most pedig a koordinációról lesz szó fejlesztési szakpolitikákban konkrétan. A fejlesztési szakpolitikák koherenciájában az donorok koordinációja teremti meg azt az erőteljes keretet, amelyel el, fejleszteni, előre tudjunk lépni a fejlesztési célokban. Ahogy láttuk, a szakpolitikai koherencia megteremti a kapcsolatot a különféle szakpolitikai területek között, azzal a céllal, hogy a kormányok céljait és a fejlesztési szakpolitikáikat nem csak alássák, hanem elősegítik, fejlesztik a fejlődő országok feladatait. A jobb koordinációnak a kérdése a megvalósítási módozatokra koncentrál. Az a kérdés, hogy miként lehet segélyt nyújtani, és miként lehet azt elérni, hogy a szektorális szinten a feltörezettség nem akadályozza meg a legjobb eredmény elérését minden egyes elköltött euró esetében. Az adományozó koordinációja az a folyamat, amelyben a fejlesztési partnerek együttműködnek azért, hogy a segély hatékonyságát maximalizálják. Ezért az, ez a e, legalapvetőbb eszköze az hatékonyságnak. Koordináció koordináció e, azt írja el, hogy ugyanazt az eredményt érhessük el, vagy jobb eredményt érhessünk el a beruházásokkal. És ez azért annyira fontos, mert egész Európában jelentős megszorításokat eszközölnek, és ez az egész Euró, e- Európai Unió fejlesztését is akadályozhatja. A világ legnagyobb adományozójaként az EU és annak tagállamai, tagállamai lehetnek a leghati, leghatékonyabb segélyezők. Az EU struktúrája megteremti a lehetőséget, hogy e, a tagállamok e, legjobb gyakorlataiból tanulhassunk. A valóság azonban azt mutatja, hogy sajnos nem így történik. Az EU segélyek haték, hatékonyságá feltöred, feltöredezik, és ezzel foglalkozni kell közös cselekvések révén. A felesleges, a lehetőségek kihagyása, az Európa költsége, és azoknak, akik itt, itt élnek Európában, minden fejlesztési segélynek több mint a fele nem eh, használja ki legjobban az erőforrásokat, és mielőtt eh, megünnepeljük eh, az eredményeket mindkét oldalon, idézzük fel, hogy arról van szó, hogy 23 ezer gyerek hal meg minden nap, ma is, holnap is, és a következő napokon is. A jó hír az, hogy ez, ez a 23 36 ezerről csökkent le, és az a 36 ezer ből fennmaradó azért, azért marad életben, mert hatékony segíts nyújtottunk nekik. Az, e- ez azt jelenti, hogy a, vil, a fejlődő országban ezerből 68 csecsemő hal meg. Egyes e- európai országban a második világó, világháború végén 48 ezrelék volt ez az adat. Tehát jobb, mint... És ezt az, az adatot még leszoríthatjuk, és ez nem a humanitárius szempontból fontos, hanem arról, amiatt is, hogy 2050-re két milliárddal növekszik majd a föld lakossága, és rettenetes örökséget hagyunk a gyerekeink számára akkor, hogyha nem maximalizáljuk előfeszítéseinket azért, hogy a jelenlegi helyzetet kezelni tudjuk a szakpolitikai értékelések területén az Európai Parlament eh, azt vizsgálja, hogy eh, mibe kerül az Európa, eh, Európának. The Cost of Non-Europe kutatási tanulmány jún, idén júniusban kerül majd nyilvánosságra, amely összefoglalja majd a koordináció lehetőségeit. 800 millió eurót lehetne évente megtakarítani a e, bizottság és a 27 tagállam részéről akkor, hogyha a tranzakciós költségeket e, visszaszorítanánk e, olyan összegeknél, amelyeknek megvalósításra fordítanak. Ezt a megtakarítást arra lehetne felhasználni, hogy további segélyprogramokat indíthassunk be ami pedig eh, ennek minőségét életi, a jobb koordináció hatékonyabb megvalósítást teremtene a feltételekben, jobb, meg, eh, jobb monitoringot és jobb átláthatóságot, amely nagyobb eh, mozgásteret jelentene az összehangolás a kedvezményezett országoknak is jót tesz, és fejleszti az ottani kormányzást a fokozott koordináció és harmonizáció elősegíteni az EU e fejlesztési céljait, és lehetővé tenni, hogy céljait jobban elérni, elérje globális szinten olyan időkben, amikor a 0,7%-os bruttó nemzeti jövedelem marad az egyetlen eszköze a legtöbb EU tagállamnak, és itt meg kell jegyezni, hogy milyen különleges erőfeszítéseket tett az Egyesült Királyság, akkor, amikor mások pont a részvételüket tették szóvá. Ez mindannyiunknak példát jelent. Az effektíve, a hatékonyabb összehangolás valóban változást érhet el. A parlamenti kutatás azt mutatja, hogy az tevékenységek koncentrációja az alapvető, megmutatták már, hogy a koordinációt fejleszteni kell nemzetközi elkötelezettségekben és nyilatkozatokban. Az EU adományozók elveket állítottak fel, hogy összehangolják munkájukat EU szinten közös programozás révén. A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy ezeket az elveket az egyes tagállamok hajlamán múlik, valamint a bilaterális ügynökségek koordinációján, amelyek nem igazán kielégítően valósítják meg a feladataikat. Mindenki egyetért abban, hogy nagyobb koordinációra van szükség, gyakorlatban mindez nem olyan egyszerű. A tagállamnak egyértelmű céljaik vannak, és ezeket el kell érni, bár nem készültek fel, és, és ebben nem szabad kompromisszumot sem elfogadni. Nagyobb láthatóságra van szükség, e, bár ez politikai költséget jelent a tagállamoknak, oly módon, hogy e, a um, csökken láthatóságuk. Lehet, hogy egy adományozó ország lesz a vezető ügynöksége az egyes feladatoknak, amely számukra növeli a láthatóságot. 2010 óta az EU új pozíciókat teremtett meg, főképviselőt, új struktúrákat teremtett a parlamentben, létrehozta az esz e et a külügyi szolgálatot, amely új potenciált jelent, bár kockázatokat is a fejlesztési szakpolitikákban. A non-euro jelenlegi költsége mindezt beányékolja. Meg kell állapítanunk, hogy milyen nyereségeket vonhatunk le, de ez lesz a legmegfelelőbb eszköz a további koordinációhoz és mint ilyen alapját szolgálja a parlamenti kezdeményezéseknek is. Az Európai Parlament kezdeményezésének előadójaként az a szándékom, hogy további jogszabályi lépéseket javasoljak azért, hogy egyrészt eh, a jogkoordináció gyümölcseit learadhassuk, másrészt, hogy felszámolhassuk az akadályokat. Eh, tisztában vagyok azzal az alapvető szereppel, amelyet a nemzeti parlamentenek játszanak. Így volt ez már 26 éve is, amióta nemzeti parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy milyen fontos a parlamentek támogatása abban is, hogy ez a mai ülés létrejöhetett. Ezért örülök annak a lelkesedéseknek, amelyet önök mutattak, és kíváncsian hallgatom meg a véleményeiket a következőkről. Hogyan lehet a jobb koordinációt elősegíteni a szakpolitikai, szakpolitikák és a tagállamok között, milyen szerepük van a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek, és hogyan lehet a kormányokat rávenni arra, hogy beszámoljanak a nemzeti parlamenteknek úgy, ahogy a bizottság beszámol az Európai Parlamentnek. Nem az Európai Parlament szerepét akarjuk önökre ruházni, nem az a feladatunk, de hogy lehet ezt elérni? Kettő, milyen jelentősége van a költségcsökkentésnek a, a nagyobb koordinációban? Három, a koordinációba való belefáradás vajon rövid, rövid távú eredményeket hoz csak? Miként lehet ezt elkerülni? És négy, a parlament, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek hogy érhetik el azt, hogy a tranzakciós költségek felszámolásával felszabaduló forrásokat hatékonyabban lehet kihelyezni. Mielőtt megadom a szót önöknek, megadnám a szót először Vincent Krimennek, aki a fejlesztések és segélyek hatékonyságáról fog beszélni. Parancsoljon! Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Röviden szeretnék reflektálni a felmerült kérdésekre, illetve az adományozóknak a helyzetére. Nagyon aktuális ez a téma, és persze hagyományosan is napirendünkön szerepel. Ez két okból is fontos, kettős a kihívás egyrészt a bővítés összefüggésében vizsgálandó, illetve ezzel párhuzamosan el kell mélyítenünk az együttműködést. Évtizedek óta különböző csoportokon, illetve mechanizmusok segítségével koordinálják a tevékenységeiket az adományozók. Közben új szereplők is jöttek, Kína például, vagy az arab országok, és egyre fontosabb a szerepük az együttműködésben. Az első kihívás tehát a bővülés. A hatékony koordináció a partnerek körében azt igényli, hogy valóban lényegileg bevonjuk őket. Ez nem könnyű feladat. A legutóbbi fejlesztéspolitikai hatékonysággal foglalkozó fórum itt Brüsszelben 2011-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a multilaterális tevékenységek résztvevőit, civil szervezeteket, illetve az egyes államokat is megfogalmaztuk, hogy össze kell fogni, és ennek nem könnyű megfelelni. Hogy tudjuk bevonni a partnerországokat? Nagyon bonyolult ez a tevékenység. Sok a nehézség, értékrendi megközelítésbeli, illetve témabeli problémák merülnek fel, és szeretnénk maximális hatást elérni a külső fejlesztésben a partnerországok előnyére. A második kihívás, és erre helyezném a súlyt, a, az együttműködés elmélyítése. Az európai adományozók, az Európai Bizottság konkrétan, illetve a tagállamok egymás között évek óta kialakították az együttműködésnek a rendszerét. Azt látjuk, ahogy el is hangzott, Michel úr utalta arra, hogy széttöredeznek ezek a szerkezetek, illetve az összegek nem egységesek. Tehát egyelőre azt mondhatjuk, hogy Európában a szereplők inkább a probléma okai, mint megoldói. Három európai tagállam áll az élen, és az adófizetők folyamatosan vitatják a forrásoknak a szükségességét. Tehát különböző nehézségek merülnek fel, ezeket kezelni kell, meg kell oldani. Hosszú felsorolást tarthatnék arról, hogy milyen kezdeményezések szolgálják a problémának a megoldását. Csak kettőt emelnék ki. 2007 az egyik indulásának az éve a komplementer, kiegészítő jelleg, illetve a hatékonyabb munkamegosztás az európai adományozók között különböző területeken. Itt is nehézségek merülnek fel. Hogy tudjuk kiválasztani a beavatkozás területeit, a megfelelő témaköröket? Valakinek döntést kell hozni, melyik fázisban történjen meg ez a döntés, illetve hogy hogyan tudjuk összehangolni az erre irányuló tevékenységet. Most már a brüsszeli fórum nyomán két éve dolgozunk ezen az együttműködési rendszeren. És nem új a kezdeményezés, az Európai Bizottság jóval korábban élt már vele. a közös munka célja, hogy a fejlesztendő országok számára hatható segítséget tudjunk biztosítani, és az európai adományozók pontosan ennek érdekében igyekeznek összehangolni a munkát. A másik cél pedig, hogy az európai adományozók pénzének a hatása maximális legyen. Nagyon komoly ennek a folyamatnak a tétje, több százmillió euróról van szó, ahogy Mitchell úrtól hallhattuk. Sokszor botrányosan alakul a forrásoknak a helyzete, illetve a sorsa, és a válságban lévő országok helyzetét nem tudjuk elég gyorsan segíteni, nem tudunk elég gyorsan fejleszteni. És ezért is nagyon lényeges lenne, hogy a partnerországok hatékonyabban részt vegyenek ebben az együttműködésben. Néhány éve kidolgoztuk egy közlemény keretében ennek a kereteit, és ott leszögeztük, hogy milyen szempontok mentén, milyen kontextusban kell hatékonyabbá tenni a közös munkát. Az Európai Unió delegációjának, illetve a tagállamok képviselőinek nagyobb mozgásteret szeretnénk adni, hogy nagyobb szerepkört, illetve fontosabb szerepet tudjanak eh, vállalni a maguk részéről az irányításban. Aztán a vezetési eh, szerepkör a partnerországokban szintén azt szolgálja, hogy szinkronizáljuk a munkát a partnerekkel. A nemzeti fejlesztési stratégiák létrejöttek, ezeket össze kell hangolni, mégpedig időrendben is, rögzítve a prioritásokat, úgyhogy a nemzeti prioritásokat is tekintetbe vegyük. Azután a többi szereplő, illetve adományozó szempontjait is érvényre kell juttatni. Tehát az Európai Unió, illetve a tagállamok a különböző projektek motorjaként kell, hogy működjenek. A külső eredményeket itt tudjuk elérni, és a segítségnyújtás így valósulhat meg hatékonyan felad, felajánljuk a lehetőséget minden érintetnek, hogy részt vehetnek a munkában, nyomon követhetik a tevékenységeinket, és a közös döntéshozatalba is belefolyhatnak. Hét országgal alakult ki egy ilyen együttműködési kör. A nagyköveteink ezekben az országokban jelentéseket állítottak össze, 2016-ig kitűztünk célokat, és a partnerországokkal szeretnénk szinkronizálni, összeegyeztetni ezeket. Az a célunk, hogy az európai adományozók minél eredményesebb munkában tudják a pénzüket hasznosítani, és az európai partnerek célja, hogy a projektek sikerrel záruljanak le, konkrét eredményeket hozzanak ehhez alkalmazkodnunk kell a politika, illetve az egyéb dinamikus szempontokhoz, és a nemzeti parlamentek szerepe, hogy segítsenek bennünket ebben az összehangoló munkában. Mitchell úr az imént említette, hogy valamennyien egyenlő súlya szerepelhetünk európai adományozóként, és a folyamat dinamikájában is egyenlő, egyenrangú partnerként vehetünk részt a megerősített koordinációval pedig hatékonyabban tudunk eredményeket elérni. Köszönöm szépen. Uh, Nagyon szépen köszönöm a bizottságnak. Most uh, a képviselők szólhatnak hozzá. Itt van egy rövid lista előttem. Cashman úr szólhat hozzá először, parancsoljon. Köszönöm szépen Mitchell úr, köszönöm Gay, és köszönöm Charlesnak a korábbi előadást. Ma van Shakespeare születésnapja, de nem Shakespeare-t fogom idézni, hanem Oscar Wilde-ot. A tömörségben rejlik a dolgok lényege, a megközelítő fordítás. Nagyon egyszerűen foglalhatjuk tehát össze, hogy mi a teendő. Fontos, hogy a miniszterek tanácsa nyilvánosan vitassa meg a dolgokat és szavazzon, hiszen ekkor a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők is felelősségre vonhatják a minisztereket a döntéseiket illetően. Ez jelen pillanatban még nincs így. Fontos, hogy Szorosabb koordináció valósuljon meg mind az adományozók, mind a kedvezményezettek között, így csökkenthetők a költségek, ha ez nem történik meg, akkor a, a fejlesztésügyi politikánk hatékonysága csorból, és végezetül pedig a nemzeti parlamenti képviselőket kérném, hogy erősítsék meg azt az elepelve, alapelvet, szerint a politikánk középpontjában az emberi jogok kell, hogy elhelyezkedjenek. Sokszor a különböző szakpolitikák ellentétben állnak egymással, és ilyenkor általában a kereskedelmi érdekek meghaladják az emberi jogokat. Nem csak, hogy az írszíneket idéző nyakkendője van, hanem még egy Dublinit is idézett. Hát nagyszerű. Petra Bayer következik. A Rio Plus 20 záró dokumentumában illetve ennek szellemében a fejlesztésügyi szakpolitikusok a parlamentekből nem játszottak szerepet, ugyanakkor az úgynevezett POST 15 folyamat során mégis sikerült a parlamenteket bevonni. Tudom, hogy az Európai Unión belül is van egy ehhez hasonló folyamat, illetve néhány tagállamban is. Sok országban, így például az én hazámban is, csak egy lehetőség van, mégpedig az Európai Unión keresztül tudunk csak be, csatlakozni ebbe a folyamatba. Úgy gondolom, jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés egy új formáját teremtenénk meg. Tudom, hogy ehhez hiányoznak a formális struktúrák, de talán azok, akiket tartalmilag érdekelnek ezek a témák, találhatnának informális struktúrákat az eszmecsere céljából. Itt vannak az új médiumok, a különböző telefo- telefonkonferenciás lehetőségek, az interneten is vannak vitafórumok. Ezek lehetőséget kínálnak a számunkra. Mindannyian tudjuk, hogy a világ számos régióját nem tudjuk elérni a jelenlegi gyakorlat révén, és ez többek között amiatt van így, mert a parlamenteket nem vonták be eléggé a folyamatokba, főleg ami a déli régiókat illeti. Úgy gondolom, hogy ezen változtatnunk kell, parlamenti képviselőként sokkal jelentősebb szerepet kell játszanunk, és hát nyilván nagyon korlátozottak a lehetőségeink, hiszen 2014-ben lezárul ez a szakasz, de talán informális megoldásokat találhatnánk arra, hogy a nemzetállami parlamentek és az Európai Unió hogyan folytassanak eszmecserét a jövőben, és hogyan vitathatnák meg a különböző témákat. Ez talán megteremthetné az alapját a jövőbeni formálisabb folyamatoknak. Thank you very much, Mr. Louis Michel. Köszönöm szépen, hogy Michel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok a hozzászólásához. Teljesen egyetértek. Néhány konkrétabb megfontolást szeretnék megemlíteni. A javaslattal teljesen egyetértek, amelyet Michael Cashman fogalmazott meg, hogy az Európai Parlament kapui célese tárjuk minden érdeklődő, együttműködő előtt. A rólunk kialakult képet is, úgy gondolom, javítja ez a fejlesztés területén. Másodszorban valóban javítani kell a koordinációt, és ez egy érdekes feladat, mert minden ország jó lenne, hogyha kinevezne egy európai szintű koordinátort, avagy nagykövetet más szóval. Ebben a rendszerben jobban el tudnánk osztani a feladatokat, és valódi koordinációról beszélhetnek a partnerországokkal. Ami pedig a költségeket illeti Európa számára. Én úgy gondolom, Mitchell úr, az említett számok elmaradnak, de messze a valóságtól. A legutóbbi tanulmány azt mutatja ki, hogy a pénz elpocsékolása óriási méreteket ölt, 49 milliárd euróról van szó, és ebből évente 6 és 8 milliárd között a kárba vesző forrás, illetve a pocsékba menő pénz. A partnereink hatékony forrás felhasználása miatt kiemelt jelentőséggel bír, és az új tanulmány következtetéseire ezért is szerettem volna felhívni a figyelmet. Tantó úr hozzászólásához Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a koordináció javítása során nagyobb mértékben kell támaszkodnunk az adományozók szaktudására, mert manapság azt tapasztaljuk, hogy sokan foglalkoznak ugyanazokkal a területekkel, és meglehetősen széttartó gyakorlatot követnek, legyen szó a britekről, vagy a svédekről, luxemburgiakról. Miközben minden szereplőnek megvan a tapasztalata az általa vitt konkrét kérdésekben, területeken. Tehát ezért el kellene mélyíteni a szakosított megközelítést. És azzal is egyetértek, hogy a koordinációt most nem különösebben részletezve, de mégiscsak a támogatásoknak a hatékony felhasználására ki kellene térni, mégpedig az általános költségvetési támogatás keretében, illetve a szektor alapú, ágazati alapú forrásokat felhasználva. Miközben az kassa sok országban kényes helyzetben van, nehezen találnak forrást, akár a pedagógusok béremelésére, vagy mondjuk a rendőrségnek a bérére, amely a demokrácia záloga, és Ebben a keretben a nemzeti parlamenti képviselők meglehetősen negatívan gondolkodnak a közös költségvetés, illetve az ágazati költségvetés jelentőségéről, illetve ennek a működéséről. Hamis a kép, a költségvetési támogatásokat, forrásokat az Európai Számvevőszék által tanúsított módon hatékonyan sikerül felhasználnunk. Köszönöm. Louis, let me just uh, address that issue you raised. The 800 million I... Az a 800 millió, amit én hangsúlyoztam, az tranzakciós ügyleti költség volt. Előadóként pont is azt mondtam, amit te is, a six, évi 6 milliárd összegről. Én most itt csak a tranzakciós ügyleti költségekről beszéltem. Annette Hübner következik. Ja, herzlichen Dank für Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. A német Bundestag tavaly nagyon intenzíven foglalkozott az Európai Bizottság javaslataival, ami például a munkamegosztást illeti, és ezeket az irányelveket mindenképpen támogattuk, de néhány helyen úgy gondoljuk, utólag is érdemes lenne tárgyalásokat folytatni, illetve konkretizálni néhány pontot. Ide tartozik a Michel úr által említett pont is, amely arra vonatkozik, hogy a munkamegosztás esetében, egy együttműködés esetében nagyon oda kell figyelni a szakértelemre. Sok tagállam néhány területen egyfajta szakértői szerepet alakított ki a maga számára, ezt is jobban figyelembe kell venni a munkamegosztás során. Ugyanakkor azonban problematikusnak ítéljük, és a miniszterek tanácsában is ezt szóvá fogjuk tenni, hogy az Európai Unió és az egyes tagállamok közötti jobb munkamegosztást nem valósult meg kellően. Úgy látjuk, a munkamegosztás a múltban a feladatok nem világos megosztása révén nem alakult megfelelően, mindenki mindennek a felelőse volt, mindenki minden feladatot el akart végezni, de ez a jövőben ugye nem valósulhat meg így. És emellett hangsúlyoznunk kell azt, hogy az Európai Unió a maga erejével és képességével ott kell, hogy cselekedjen, ahol egyfajta többletérték alakulhat ki, egyfajta hozzáadott érték, és a tagállamok pedig kiegészítő szerepet vállalnak a saját szakértelmüknek megfelelően. Elnök, nagyon, szép, nagyon szépen köszönöm. Senki más nem szeretne hozzászólni? Jó. Akkor megadjuk a szót az LKS-nek, a külügyi szolgálatnak, Felix Fernández sa szólal fel. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy a külügyi szolgálatot meghívták, illetve hogy most hozzászólhatok. A bizottsági kollégám már elmondta, és ezzel teljesen egyetértünk, hogy az EU, illetve a közös programozás keretében éppen a hatékonyabb koordinációra törekszünk. Néhány elképzeléssel szeretném az elhangzottakat kiegészíteni az adományozó koordinációja ügyében. Először is széles körű egyetértés övezi azokat az elveket, amelyeket megfogalmazott az imént, jobban kell hasznosítani, a terepen hatékonyabb, eredményesebb munkát kell végezni. Ugyanakkor 28 nagy adminisztráció, illetve igazgatási rendszer vesz részt ebben a munkában. Itt Brüsszelben plusz a tagállamokban megvan a külön-külön igazgatási szervezet, és a maguk ügynökségeivel, illetve nagyköveteivel, résztvevőivel külön-külön tartják a kapcsolatot. Úgyhogy, ahogy a biztos úr említette korábban, fontos cél hogy a központ és a résztvevők, illetve a terepen dolgozók között hatékonyabb legyen az összehangoltság. Vincent Grimo kollégám utalt arra, hogy szinkronizálni kell a tevékenységeket. Ugyanazokon a, az ügyeken egy időben ugyanott dolgozzunk. Máskülönben fennáll az a kockázat, hogy egymással ütköző döntések születnek ugyanazokról az országokról, különböző helyeken. És az EU számára pontosan ezért fontos az adományozóknak a koordinálása. A második terület, amit hangsúlyoznék, ahogy ön is említette, elnök úr, egy intézményi változást is hozott a Lisszaboni szerződés, vagyis az EU delegációknak megváltozott a szerepe. A korábbi szerepkör mellett kaptak egy új koordinációs szerepet is. a tagállamok között, európai szinten, valamint a terepen, a végrehajtásban. És ez egy nagy előrelépés, úgy gondolom, valamennyünk számára, mert a helyszínen van egy-egy koordinátorunk, aki igyekszik a tagállamokat összefogni. Illetve a különböző külső adományozókat, nem európai partnereket is. Vincent Grimo, illetve a bizottság azt hangsúlyozta, hogy a közös programozás a tagállamok országok szintjén kéne, hogy megvalósuljon és ott vannak a szakemberei ennek, európai adófizetőként számos diplomatát, fejlesztési szakembert fizetünk, hogy Burkina Fászóban, vagy Bolíviában, vagy Bangladesben képviseljék az érdekeinket a fejlesztésben. Itt csak három országot ragadtam ki, amely B betűvel kezdődik, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ezeknek az országoknak a helyzetét kell teljes erőből segítenie, támogatnia. És a tagállamok, a nagykövetségek, fejlesztési ügynökségek a terepen így tudják a feladatokat végrehajtani. Egyelőre még a folyamat elején vagyunk, de le kell szögeznem, hogy eddig nagyon szép sikereket értünk el. A tagállamok felsorakoztak a koncepció mögött, ahogy Vincent fel is hívta erre a figyelmet. Tehát az Unió országai együtt húznak, együtt készítik a programokat, sőt, nem EU tagállamokat, külső országokat is bevonnak, hogyha ők részt vennének. Etiópiában például a delegáció vezető, illetve a résztvevő országok nagykövetei megállapodást kötöttek nemrégiben, és úgy gondolom, hogy ez példaértékű, ezt kell folytatni és kiterjeszteni. Idő kell hozzá, szerintem, mert a tagállamok, illetve az Európai Unió mind nagy résztvevők, nagy szereplők, és megvan a történelmileg rögzült gyakorlat a munkamegosztásnak, és nagyon sok feladat vár ránk. De úgy gondoljuk, hogy a feladatokat ország szinten kell végrehajtani, mert így tudjuk hatékonyabbá tenni a fejlesztést. Köszönöm. Thank you, Mr. Fernandes. Köszönöm szépen Fernandes Sar úrnak. Utkoce képviselő jelentkezett, parancsoljon. Öm, nagyon szépen köszönöm. A koherencia egy olyan téma, amely mindenek előtt egy dolgot előfeltételez, ez pedig a politikai akarat. Kérdezem a jelenlévőket, konstatálhatjuk-e, hogy valóban a politikai akaratra vezethető-e vissza az együttműködés szándéka. Hiszen, hogyha a politikai akaratot nem dokumentáljuk megfelelően, és nem valósítjuk meg a gyakorlatban, akkor a fejlesztés politikai kezdeményezéseink, erőfeszítéseink kudarcra ítéltek. A politikai, kormány, a politikai kormányokban, a különböző tagállamok kormányaiban hol látható, hol látják önök a politikai akaratot? És van-e egyfajta hajlandóság arra, hogy az intézményekben uralkodó eddigi mentalitást megváltoztassuk. Emellett érdekel az is, hogy mennyire hajlandóak a fejlesztéspolitikai szakértők az egyes kormányokon belül együttműködni más területek szakértőivel. Úgy gondolom, az együttműködésnek az Európai Unióban sokkal inkább alulról kell építkeznie, mint ahogyan ez eddig történt. Úgy gondolom, a kormányokon és a nemzeti parlamenteken belül kell gondol- dolgozni azon, hogy az egyes egoizmusokat meghaladjuk, hogy fel tudjuk mutatni, hogy valóban milyen eredményeket tudunk elérni, hogyha csapatban dolgozunk együtt. Tehát hol van az erre vonatkozó politikai akarat? Van-e erre vonatkozó politikai akarat, vagy éppenséggel más tendencia érvényesül manapság? Elnök, nos úgy gondolom egy nagyon érdekes kérdést hallhattunk, vagy érdekes kérdéseket. Még néhány percünk van. Hát valóban azt hiszem ez a probléma lényege. Hogyan tudjuk az eddigi mentalitást megváltoztatni, hogyan tudjuk rádöbbenteni az embereket arra, hogy közpénzekről van szó, humanitárius segítségnyújtásról, fejlesztéspolitikáról, is, ezért ezt a pénzt hatékonyan kell elköltenünk. Emberek életéről van szó, tehát fontos ez a kérdés. Egykor én voltam a sürgőségi élelmiszer segély jelentéstevője, Szeptemberben meghívtak Franciaországba, hogy ott a fejlesztésügyi miniszterrel tárgyaljak. Ez volt az első tárgyalásom a témakörben. És a 20, az akkori 25 miniszterből 20, legalább 20 azt mondták, hogy nem tudjuk megvalósítani ezt a kezdeményezést, aztán mégiscsak megtaláltuk valahogy a módját, hiszen segíteni kellett az embereken, az emberek éheztek. A legfontosabb az, hogy az e- alapelveket tiszteletben tartsuk. Írországban például a parlamentünk, a DOL és a szenátusunk tulajdonképpen mindenféle jogszabályt elfogadhat, vagy elfogadhat, akkor, hogyha az nem ütközik a, az alkotmányunkba Európában, azonban képviselőként kötelez bennünket, köteleznek bennünket a szerződések. Mi, tehát nem cselekedhetünk a nemzeti képviselők helyett, ők nem cselekedhetnek helyettünk. Valahogy le kell bontanunk a korlátokat, és meg kell találnunk a módját annak, hogy együttműködjünk egymással. Azt gyanítom, hogy amíg a nemzeti parlamentek nem gyakorolnak nyomást a kormányokra, ugye, mert hát részben ez is célja ennek a találkozónknak, addig a kormányok nem bontják le az akadályokat. Fontos tiszteletben tartanunk egymást, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is, aztán együtt kell működnünk. Nagyon csalálatra méltónak tartom, hogy a nehéz közpénzügyi helyzet ellenére Európa sok országa úgy döntött, hogy megerősíti fejlesztés politikai szerepvállalását. Nem egyszerű helyzet ez. Saját hazámban is sokan azt mondják, hogy hát nincs pénz az egészségügyre, és mindeközben fejlesztéspolitikával foglalkozunk, arra van pénz. Úgy gondolom, fontos tehát az együttműködés, és ez a folyamatnak tulajdonképpen csak az első lépése is. A jelentés is folyamatban van jelen pillanatban. Remélhetőleg nyár végéig sikerül elkészülni vele, aztán szeptemberben szavazunk róla, és aztán majd a nemzeti parlamentek is remélhetőleg valamilyen módon bekapcsolódhatnak a folyamatba. Végezetül fontosnak tartom azt, hogy a modern kommunikációs csatornákat igenis hasznosítsuk. Az egyik képviselő szólt erről, hogyha fizikailag, térben nem tudunk eszmecserét folytatni, akkor hasznosítsuk a modern kommunikáció adta lehetőségeket, hogy jobban meg tudjuk érteni egymást. Az Európai Parlament nemrégiben bevezettem a szakbizottsági ülések webstreamingjét, tehát interneten nyomon követhető élőben az ülés, és más hasznos eszközök révén is a különböző nemzeti parlamentek nyomon követhetik a parlament munkáját, és közös videokonferenciákra is lehetőség nyílik. Köszönöm mindannyiuknak, nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, ez csak a folyamat legelső lépése, sokkal többet tudunk együtt elérni, hogyha koncentrálunk arra, hogy mi is a célkitűzésünk. Az utolsó célkitűzéseinket is el tudjuk érni. Örömmel adom át a az elnöklést Eva Zsolinak, aki a Fejlesztésügyi Szakbizottságunk elnöke, ő fogja vezetni az utolsó részét az ülésünknek. Merci euh, beaucoup. Köszönöm szépen. Közeledünk az ülés végéhez, és a záró szakasz keretében Pat Breen érdemét szeretném méltatni, aki az ír parlament részéről a soros elnökség feladatait látja el ebben a fél évben, és át is adom a szót neki, hogy a iménti két szakasznak a következtetését levonja. Tehát, Brin úr, maximum 10 percre megadom önnek a szót. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, Zsali asszony. Hadd mondjam azt, hogy nagyon hasznos konferenciát hallgattunk itt végig. Nagyon érdekes is volt. Megmutatta nekem, hogy mennyire erőteljesek vagyunk nemzeti parlamenterekként az Európai Parlamentben, hiszen egy hangon szólhatunk. A kérdés az, hogy mit mondjuk most a parlamentjeinknek azért, hogy ezt a szakpolitikai koherenciát és közös programozást saját tunként megvalósítsuk. Szeretném tiszteletemet kifejezni korábbi kollégámnak, Gay Mitchellnek is. Sok évig dolgoztam együtt vele. Amit Írország elveszített, az, az Európai Parlament megnyerte, hiszen nagyon keményen dolgozott fejlesztési szerepében, Hadd mondjam még el, az ír parlament és az ír elnökség nevében nagy megtiszteltetés, hogy elhívtak erre a konferenciára. E, majd visszamegyünk a saját parlamentünkben, és elmondjuk azt, amit itt ma, ma e, önök elmondtak nekünk. Márcs, március végén e, parlamente, Dublinban gyűlt össze a második parlamentközi gyűlés a biztonsági politikáról. Ott az Európai Parlamentnek eh, alkalma nyílt eh, véleményt cserélni oly módon, hogy eh, az nagyobb európai szakpolitikai koherenciát teremthetett számos területen. Nagyon jó érzés ma délelőtt ugyanezt látni itt parlamentközi kontextusban. És a szakpolitikai koherencia elő, előadóinak majd javaslom, hogy, hogy hasonló struktúrált megbeszéléseket szervezzen, valamint háziasszonyunknak, uh, Eva Zsolinak is az elismerésemet szeretném kifejezni. Nagyon sokan beszéltek a gazdasági válságról és annak következményeiről, a költségvetési megszorításokról, Az Európai Unióban mindannyian a kulcsprioritásokra koncentrálunk, és azt nézzük, hogy a közpénzeket miként lehet kifizetni. De a megszorítások ellenére, költségvetési csökkentések ellenére Írország például továbbra is aktív szerepet vállal a segélyprogramokban. Ezt tükrözte nemrégiben egy felmérés, amelyet a ír civil szervezetek, átfogó erőszervezetek készített. 650 millió euróról volt itt szó, és ez a felmérés az a civil szervezet készítette, amely nek munkájával a Írország het, lakosságának 76%-a értett egyet, amely tükrözi, hogy milyen intézkedésekre van szükség. Emellett az adófizetők szeretnék tudni, hogy hogyan költik el a ő befizetett euróikat, hiszen ez elősegíti a fejlesztési programokat, és fel is gyorsítja azokat. Lehetőséget teremt arra, amelyben fejleszthetjük annak hatékonyságát is a szakpolitikai össze, összehangolás nem csak jogi eszközökkel lehet elérni, de ugyanerre van szükség mezőgazdaságban, környezetvédelemben, biztonságban is. Meg, meg, megadja lehetőséget, hogy pozitív, de kedvezőtlen hatást is gyakoroljunk az célországban. Ennek felismerése alapvető fontosságú szakpolitika koherenciában és a programozási, közös programozás kialakításában, ahogy ez elhangzott. Az ír kormány elkötelezettségét fejezte ki azért 2006-ban egy fehér könyvben, és a 2008-ban fejlesztési keretet dolgozott ki EU és nemzetközi egyezmények alapjában. 2006-ban a fehér könyvben elmondták, hogy a koherencia nem csak a negatív hatásokat akarja kiküszöbölni, hanem a, azokat a feladatokat is jó irányba terelni, tereli, amelyekkel az ír segélyezés céljait szeretnénk elérni. Nagy előrelépés történt azóta, kedves kollégák. Az írországi segélyeket elismerte az OECD és más nemzetközi szervezetek, amennyiben hatékonyabbá tudták tenni a segélyezést. Azt találtuk, hogy Írország azon három adományozók közül az egyik, amelyek a leghatékonyabban bocsátott a rendelkezésre segélyezését. Az Irish Aid kormányzati szervezet pozitív képet készített erről. Számos kihívással kell még foglalkoznunk, mint ez szerepelt a 2006-os fejérkönyvben is, többek között azokkal, amiket önök is elmondtak, különösen a feltöredezettség és a kettős feladat megoldás terén. Kollégák, itt az a probléma, hogy a feltörezettséget kilenc programországban kell prioritizálni, és 80 országra kell koncentrálni, fejleszteni kell az elért eredményeket, amely nagyon nehéz feladat, és az egyes ambíciókat hozzá kell igazítani a lehetőségekhez és a személyzethez. Az így kormány szakpolitikája azt, azt várjuk, hogy ezeket az elkötelezettségeket teljesítse, és ehhez számos folyamatunk van, eljárásunk, amelyel sikerült elérni a szakpolitikai koherenciáit. A minisztérium közi fejlesztési programokkal próbáljuk elérni a legjobb szakértelmek legjobb felhasználását azért, hogy Írország hatékonyabban veszen részt a programban. A titkárság felveszi a kapcsolatot minden érintett féllel, civil szervezetekkel és tudósokkal is, valamint a korábbi EU szállózatban is részt vesz, valamint a fókuszcsoportok ülésén. Az Irish Aid 30, évente 30 millió eurót költ el a kutatásra azért, hogy bizonyítékot szolgáltasson munkája alapjául. A fejlesztési programunkkal nagyobb koherenciát szeretnénk elérni. Vannak formális és félfor, kevésbé formális koordinációs programok, és ennek a, a, a, a sikernek az a kulcsa, hogy megteremtsük a kommunikációt a kormány és a minisztériumok között amely rendkívül fontos, ezt mondta el a fehér könyv is. A külügyi bizottság hatékonyságról készített egy tanulmányt tavaly, például hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a kohézió az Irish Aid szakpolitikája, valamint a kormány stratégiája között. Ezt tükrözte Malcolm Bruce is ma reggel aki arról beszélt, hogy milyen kapcsolat van a kereskedelem és a segélypolitikák között. Az afrikai nagy, nagykövetségünk évente jelent, készít jelentést arról a parlamentünknek ezeknek az állásáról. A szakbizottság együttműködik egy parlamenti felülvizsgálati csoporttal is, amely jelentés készült az átláthatóságról. A belga kollégám ezt eh, nagyon egyetemen elmondta. A parlamentnek, eh, parlament ellenőrzési jogának az az eh, lényege, hogy a parlamenterek saját országaikban tudják azt, hogy milyen finanszírozásra áll rendelkezésre, és hogyan kezelik ezt más országokban, hogy a parlament ellenőrizhesse ezeknek a felhasználását és annak mikéntjét ajánlottuk, hogy a kormány egyértelműen közölje a lakossággal, hogy mennyire hatékony ez a fejlesztés. A kormány támogatja a civil szervezetekkel való szorosabb együttműködést. Nyilván önök is egyetértenek azzal, hogy az adományozók koordinációja alapvető fontosságú azért, hogy elkerüljük a kettős munkavégzést. Ezt az elvet megtalálhatjuk EU szinten is. Um, az segélyhatékonyságról és annak nagyívű programozási keretében. 2012 májásában a bizottság bejelentette, hogy hat ország 2012-ben indítja be közös programozását, és a biztos úr is elmondta, hogy mennyire fontos ez a közös programozás a bizottságnak is. 2012 végén az Eti Etiópiát választották ki kísérleti országként ennek a programozási eh, feladatnak a célországából. Azonban ennek a hatékonyságát eh, elmagyarázva lehetőséget kapunk arra, hogy fel, felteri, felderítsük az ágazati politikák és jó kormányzás hatékonyságát. Eh, Addis Abebai Ék nagykövetség tavaly aktív szerepet vállalt a közös programozás elősegítésében. Ezt a feladatot hamarosan lezárják, és a közös programozási stratégiát fogják aláírni következő hónapban. Remélem, hogy ez, ez mint cél, fő célkitűzés megmutatja azt, hogy milyen fejlesztési kihívásokkal állunk szemben, és ezt hogyan lehet kormányzati szinten tervezni miként lehet ezt EU szakpolitikákba átültetni. Múlt októberben delegációt vezettem szakbizottságom részéről Freetownba, Sierra Leone-ba, megnéztük az ottani e, ír e, segélymunkákat, és lenyűgözött az, hogy ez a kicsi csapat miként dolgozott együtt partnerként a helyi és nemzetközi civil szervezetekkel, hogy a táplálkozási programot erősegítség, a mezőgazdasági fejlesztési projektet, valamint a szexuális támadások elleni projektet, valamint a kritikák építését. A jó ko- kooperáció eredményeként egyértelműen láthatók, hogy milyen hatása van ennek, és más szakbizottságok is meggyőződhettek erről. Megmutatta számomra, hogy milyen különbség van az együttműködésben Uh, milyen különbséget tehet ez az együttműködés, például a csecsemő halandóság uh, csökkentésében, uh, amiről megint döbbentő adatokat hallhattunk, a nemi erőszak területén is. Remélünk, hogy jobban bevonhatjuk a parlamenterinket, és koncentrálhatunk arra, hogy, kine, a, hogy egyes embereknek életem múlhat azon, hogy mi milyen döntéseket hozunk. Elnök asszony, azzal zárnám, hogy köszönöm szépen Eh, azt, hogy meg, megrendezte ezt a nagyon fontos eh, megbeszélést. Nagy, eh, rajtunk parlamentereken múlik, az Európai Parlamentben és a Nemzeti Parlamenteken, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányainkra azért, hogy ezeket az ajánlásokat elfogadják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Maradt még néhány percünk, hogy eszmét cserélhessünk a parlament külügyi, az ér parlament külügyi, illetve kereskedelmi bizottságának az elnökével. Arra szeretnék minden felszólalót kérni, hogy egy percre korlátozza a, korlátozza a mondani valóját. Úgy látom, senki nem jelentkezik hozzászólásra. Ez esetben a külügyi bizottság elnökének köszönetet szeretnék mondani a szavaiért Minden résztvevőnek köszönöm szépen, hogy a hozzászólásaikkal, részvételükkel gazdagították a vitát. Maradtak feladataink a fejlődés, fejlesztés politika koherenciájának biztosítása érdekében, és a fejlesztés politika koherenciája, szögezzük le, nem csak a tagállamokon, illetve a parlamenteken múlik, hanem egy globális kihívás, amelyet át kell gondolnunk Például arra is tekintettel kell lennünk, hogy a fejlődő országokból körülbelül tízszer annyi illegális bevétel, illetve be nem fizetett adó menekül ki, mint amennyi fejlesztési segély kerül be. Tehát ezt a kérdést is a különböző országokban a konkrét helyzet fényében meg kell vizsgálni és kezelni kell. Ezen lezárom az eszmecserénket, és mindenkit szeretettel látunk. A patkó ülésterem előtt felszolgált könnyű fogadás keretében, úgyhogy ott találkozunk. Köszönöm szépen a részvételt!